Okay, colleagues, uh, please take your seats. I'm going to start with the... Kedves kollégák, kérem szépen foglaljanak helyet, helyet, mert kezdjük az ülést a napirend elfogadásával. A napirendet módosított formájában elfogadjuk. Mindenkit sok szeretettel köszöntök. Kettes napirendi pont, elnök közleményei. Ami a nyelveket illeti, sajnos dán, lett, görög és horvát tolmácsolásban nincsen. Ami a koordinátorok döntéseit illeti ma, del, délelőtt, a jelentéstevők kinevezése. A koordinátorok úgy döntöttek, hogy szóbeli kérdést nyújtanak be a mediterrán helyzettel kapcsolatban. Ehm, ezzel kapcsolatban mindjárt mondok részletesebben még néhány szót. Aztán szóbeli kérdést nyújtunk be állásfoglalással az Európai Unió belső biztonsági stratégiájának megújításáról, a harmadik dolog, Laura Ferrara az EFTD részéről jelentéstevő lesz az Európai Uniós alapjogi, alapjogi helyzet 2013-2014-es jelentésében. Monika Flasikova Benova a szocialisták részéről jelentéstevője lesz a véleménykészítő lesz a KONT jelentésnek az Európai Csalás ellenes hivatal vizsgálataival kapcsolatban. Joseph Weidenholzer jelentéstevő lesz, véleménykészítő lesz az IMCO jelentés mellett, amely az európai, amely a a műhold adatok, a föld megfigyelési műhold adatok terjesztésével kapcsolatos jelentés lesz majd. Monika Mekovái EPP részéről véleménykészítője lesz annak a kont jelentésnek, amely az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelméről szól, 2013-as éves jelentés, illetve az elnök Claude Moraes jelölték a gender mainstreaming elvének megvalósulásáért felelős személynek a Libebizottságban. Hogyha nincsen ellenvetésük, akkor ezt elfogadottnak tekintjük. A hármas pont. Két olyan napirendi pontunk van, amelyek a folyó trialógusra vonatkoznak. Az első ilyen pont a harmadik háromoldalú egyeztetés a az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelme bűn, bűnügy, büntető jogi eszközökkel. Nos, akkor azt kérem, hogy Akilár úr számoljon be nekünk erről. Köszönöm szépen, Claude. Hát igen, röviden, nincs túl sok értelme eh, rágni ezt a csontot, folyik az ügy, voltak már eh, háromadalú egyeztetések, társelnökök ezeken, a Kreszle asszony és én, a Kont bizottságból Greszle asszony és én a Libe eh, bizottság részéről. Még mindig bízunk benne, hogy megtörténhet a dolog, az olasz elnökség lezárhatja ezt, tehát hogy sikerülhet megegyezni. Azt reméljük tehát, hogy az irányelvvel sikerül megegyezni az olasz elnökség alatt. Keményen dolgozunk ezen, és igyekszünk kompromisszumot találni, és olyan javaslatokat elfogadni, amelyeket az Európai Parlament támogatni tud. Azt gondolom, hogy jó irányba haladunk, a harmadik trialógus, amely tegnap délután volt, három órán keresztül tartott, és itt, már itt is sikerült előrelépni. Jelentős előrelépést sikerült elérnünk a visszafizetéssel, visszaköveteléssel, a jelentéstevési kötelezettséggel kapcsolatban ez nagyon fontos a tagállamok részéről, hogy elkötelezzék magukat, és hát eléggé haboznak ebben, nagyon visszafogottak, nem akarnak adatokat benyújtani hisz pedig ezekre szükség van a csalások elleni harcban, hogy ezek, illetve a az előirányzatok helytelen felhasználásának kiderítésével kapcsolatban. Ez nagyon fontos. Aztán az irányelv hatájával kapcsolatban és más technikai kérdések kapcsolatban még vannak viták, lényegi kérdések még függőben vannak. A, a, a hozzáadott értékadó is kérdéses, illetve a súlyos bűncselekmények fogalmának meghatározása, itt ebben még mindig vita van. Tehát, hogy jogi, mi, hogyan határozzuk meg ezt a jogi fogalmat, mint hogy súlyos bűncselekmény. Itt vannak még eltérések a tanács és közöttünk. Tehát várjuk, hogy a tanács újra fogalmazzon, átfogalmazzon néhány dolgot, tehát a változtatásainkat belevegye a, a ö, szövegbe november 18-án lesz a tanács munkacsoportjának az ülése, és aztán november 26-án Strasbourgban lesz a következő a háromoldalú egyeztetés, én leszek ennek az eldöke, és utána beszámolok. Köszönöm szépen. Nos, ezzel kapcsolatban mindent értettünk, hogyha nincsen mm, semmi hozzászólás, akkor ezt lezárhatjuk, és rátérhetünk a következő napirendi pontra, amelyben Judita felelős a pénzmosással kapcsolatban. Nos, a háromoldalú egyeztetés közepén vagyunk, há- második háromoldalú egyeztetésre került sor tegnap, és a harmadikra hétfőn kerül sor. Az Ekon szakbizottság lát vendégül bennünket ebben. Az olasz elnökség szeretne az elnökség vége előtt eredményre jutni, hát mi nagyon is készen állunk arra, hogy segítsük nekik ebben, de csak akkor, hogyha hogyha közelednek a mi állapos, álláspontunkhoz. A parlamentnek vannak pont, fontos témái, a a végleges kedvezményezett tulajdonosokra vonatkozó számlaadatok például vannak olyan tagállamok, amelyek nem igazán számladatok nyilvántartásba vétele, vannak olyan tagállamok, amelyek ezt nem akarják, mások pozitívan állnak hozzá, a tanácsnak még mindig feladata az, hogy, hogy még nem sikerült nekik és mi reméljük, hogy majd sikerülni fog nekik találni egy olyan lehetőséget, amely jel a parlament álláspontja felé közelednek. Nagyon fontos ez a parlament a valódi valódi köz nyilvántartás mellett szavazott 640 szavazattal 30 ellene, tehát nagyon nagy többséggel. A Libe szakbizottság számára nagyon fontos az, hogy az adatvédelemben nagyon egyértelmű elvárásokat fogalmaztunk meg a különböző szinteken, a, az ügyfél szintjén, a, a bankok, a kaszinók, tehát az úgynevezett kötele, kötelezett egységek, illetve az állami hatóságok szintjén. Úgy tűnik, hogy egy kicsit jobban megérti már a EB is, meg a tanács is, hogy mit akarunk, és az új Európai Bizottság életbe lépésével ez az anya, anyag az igazságszolgáltatási DG-hez került át, Euróval biztos alá, és ez lehet, hogy segítségünkre lesz, amikor az adatvédelmi kérdésekben kell megegyezni. Nos, nézzük csak. Érintettük azt a kérdést, amely a képviselők számára is fontos lehet. A politikailag érzékeny személyek, vagy nagy kiszolgáltatott személyek kérdése a parlament azt megszavazta, hogy nagyon szűken határozzuk meg ezt a fogalmat, és ne vonjuk ebbe bele a családtagokat, stb. A tanács nem igazán támogatja ezt, máshogy gondolják, és aztán persze még mindig felmerül a kérdés, hogy mi az, mi az a domestic PEP? E ez csak a saját tagállamunk-e, vagy ez összes 28 tagállam közössége? Hát talán sikerül ebben megegyezni. Igyekszünk tehát folytatni a tárgyalásokat, az egyeztetést, és igyekszünk hamarosan megegyezni. Én magam nem hajtom ezt, mint a tatár, addig, amíg nem közelednek az álláspontok. Elnök, köszönöm szépen. Jó, ami a három oldalú egyeztetéseket illeti, Általában az elnök közleményei után kerül sor a trialógusokról szóló beszámolásra, és ez az a benyomás keltheti, hogy gyorsan túl akarunk lenni rajta. Nem arról van szó, nagyon fontosnak tartom, hogy tájékoztassanak bennünket hármaló egyeztetésről az elnökök, és kérdezni is lehet, és föl lehet tenni kérdéseket, úgyhogy akinek van bármilyen kérdése, akkor nyugodtan tegye fel most. Na, tessék. Igen, szeretnék köszönetet mondani Juditnak és a Kerenc társelnöknek a munkájukért. Azt szeretném hangsúlyozni, hogy tegnap a háromadaló egyeztetés után nagyon aggódtam, aggasztott engem a dolog, mert van itt egy kulcsfontosságú kérdése, kérdés, mégpedig a kedvezményezett tulajdonosok nyilvántartásba vételével kapcsolatban a tanács még mindig habozik. Az olasz elnökség javaslata ellenére van itt egy technikai kérdés, amelyet nyilván meg lehet oldani. Ez a különböző típusú nyilat, nyilvántartási rendszerek közötti kapcsolat. Van egy nagy tagállam, amely állítólag nem támogatja a központi nyilvántartás gondolatát, ez, azt, ezt meg lehet oldani, hogyha a különböző nyilvántartásokat hálózatba lehet kötni. Az én problémám azonban az, hogy egyes tagállamok, nem minden tagállam, de egyes tagállamok ellen, ellen mondtak ennek, ellent mondtak annak, hogy a, hogy a köz hozzáférjen, tehát nyilvános hozzáférést biztosítsunk ezen, a, ezen nyilvántartásokhoz az érdekelt felek tudják, hogy mi forog itt kockán. Nagyon fontos, hogy az érdekelt felek a tagállamokban eh, politikai eh, nyomást gyakoroljanak, hiszen nem véletlenül állnak eh, ellen ennek a tagállamok. Mussolini azt Köszönöm szépen. Mi, mi a helyzet a politikai véleménykülönbségekkel? Vannak olyan tagállamok, amelyek függetlenül a jövőbeli döntésektől, mint például Olaszország esetében, a bankszektorban nagyon restriktív módon gondolkodnak, tehát nem különítik el a politikailag, a politikai figyelem alatt álló embert és a családját nem választják külön. Fontos tudni ezt. A bankok saját fejük után mennek, függetlenül attól, hogy mi milyen döntéseket hozunk bány, bizonyos államokban, bizonyos tagállamokban. Judith, the final words, and then moving on. Judith, még, egy utolsó, még az utolsó szó a tiéd, utána pedig folytatjuk. Igen. Értem, amit eh, Anna elmondott, és örülök annak, hogy én ugye, mint, hogy mint, hogy mint árnyék ő őszintén beszél, amit pedig Mussolini asszony mondott, azzal nem tudok egyetérteni, hiszen a bankok tartják magukat ahhoz, amit a törvény elvált tőlik, és olyan adatokkal töltik fel az adatbázisukat, amit számon kérnek tőlük. A parlament azt kéri, hogy hogy az FTF-et máshogy definiál, hogy más definíciót adjunk, vagy kérjünk, mint az FTF. Ugye a tagállamok meg hozzáfér, hozzá, állása pedig egészen eltérő volt, ők, ők széles vagy tágértelemben értelmezték mindezt. A bankok szerintem olyan dolgokat kérnek, amit őtőlük számon kérnek. Köszönöm. Elnök, köszönöm, Judit, hát erre meg majd visszatérünk. Stavsky képviselőnek azt hiszem van egy ügyrendi kérdése. Ügyrendi kérdés, amiről szó van? Tisztelt kollégák, hölgyeim és uraim! Csak tájékoztatni szeretnék mindenkit, hogy az információ csere kérdésében, ami az igaz, ami az igazságszolgáltatást illeti, ugye olyan gyermekekről gondolok, akiket három évig illegálisan tartottak Norvégiában. Nos, kezdetben a, azzal vádolták a szülőket, hogy szexuálisan bántalmazták a gyermekeket, aztán felmentették őket, de három évig maradtak a gyerekek Norvégiában. Megvan a gyermekeknek mindkét szülője, megvan mind a négy nagyszülője, most pedig ö, azt szeretnék, hogy örökbe fogadják őket. Tehát ezek európai polgárok ezek a gyerekek. Mi a helyzet a nemzetközi joggal? Azt nem kéne tiszteletben tartani? Miért kell ezeket a gyerekeket örökbe adni? Itt most mindenkit arra kérek, hogy mindannyian mutassuk meg azt, hogy ha valakinek közülünk, egy európai polgárnak gondja van, akkor mindannyiunknak gondunk van. A petíciót már több tízezer ember aláírta, a norvég hatóságok oda se figyelnek ránk, nem akarnak tárgyalni velünk, és mindent megtesznek azért, hogy ködösítsenek, ezt szerettem volna elmondani. Bizonyos országokban, amelyek nem az EU részei, bizony nem tartják tiszteletben a jogok, jogszabályokat. Elnök, hát ez nem ügyredi kérdés volt, de értjük a felvetést, és gondolom elgondolkoznak majd rajta a koordinátorok, hogy ezzel foglalkozunk a többi, a továbbiakban. Kedves kollégák, a következő napi rendi pont. The um, situation in the Mediterranean a földközi tengeri helyzet a Lampedúzai tragédia után egy évvel. A türkisz héten történtek bizonyos fejlemények, ugye előkészítettük ezt a kérdést, egy szóbeli kérdésre tettünk javaslatot vitával, de tudom, hogy a frakcióknak sikerült előlehaladni, most pedig úgy tűnik, hogy az összes frakció egyet tud érteni a szóbeli kérdésben. Most elmondanám a szövegét ennek a szóbeli kérdésnek, fölolvasnám ezt a szöveget, és utána pedig szavazni fogunk. Tehát a plenárison lesz majd ez a szóbeli kérdés, utána a vita lesz. Remélem, hogy csak a koordinátorok fognak hozzászólni ma, hogyha erről ma vita lesz. Ez egy nagyon fontos kérdés, de mindenképpen érdemi vitát kell erről tartani a tagállamoknak. A tagállamok komoly vitát folytattak erről, de aztán ez a türkisz vita megakasztotta a folyamatot. Bevezetőként elmondanám, hogy hol is tartunk most. Az október 16-án Libe ülésen bejelentettük, hogy a szeptember 25-i ülésünkön a koordinátorok megegyeztek abban, hogy a novemberi plenárison erről a témáról egy szóbeli kérdést adunk be. Minden frakció elmondta erről a véleményét, kompromisszumot kötöttek, és a szöveg vázlata megszületett, ez 28-án, október 28-án megkapta mindenki, és a bizottságnak és a tanácsnak fogjuk majd beterjeszteni ezt a ezt a kérdést. A következő a szöveg. 2013. októberében a parlament elfogadott egy állásfoglalást a mediterrán térség migráns kollégák. Fölolvasom ezt a szöveget, mert nincs minden nyelven fordítás, úgyhogy felolvasom a hivatalos szöveget. Ezután az Európai Parlamenti állásfoglalás után a tanács felállított egy Task Force Mediterranean elnevezésű szervezetet, és több nyilatkozatot is kiadott. A következőnk a kérdéseink. Magyar ezzel a tanács és a bizottság, hogy hogyan lehet a szolidaritást megnövelni a szerződés 80. cikkének értelmében, illetve hogyan lehet a felelősséget jobban megosztani. Gondolván azokra a tagállamokra, ahova először megérkeznek ezek a migránsok, illetve azokra a tagállamokra, a, amely a vég célja lenne ezeknek a, ezeknek a menekülteknek. A második kérdésünk. Magyará ezzel a tanács és a bizottság, hogy hogyan lehet biztosítani azt, hogy a kereső és mentő ö, ö, feladatokat teljesíteni tudják, hogyan lehet azt elérni azt, hogy a, a bűncselekményekre fényderítsenek az ember csempészettel kapcsolatban. Aztán kérdésünk az is, hogy hogyan lehetne tovább terjeszteni a Frontex tevékenységi körét, illetve a Tritonnal kapcsolatban is megkérdezzük, hogy meddig terjed ki ennek a, ennek a hatája. Hogyan lehet biztonságos és legális migráns útvonalakat kialakítani az EU-ban? hogyan lehet megoldani azt, hogy a tagállamok tiszt, ö, méltányosabban vegyenek részt a ö, letelepedési folyamatban, hogyan lehet harmadik országokkal együttműködésünket fejleszteni, például regionális védelem, a letelepedés kérdése, a visszafordítás kérdése, illetve milyen stratégiája van a tanácsnak és a bizottságban, tanácsnak és a bizottság Libiára és Tírára vonatkozóan, hogyan kívánnak egy átfogó megközelítést kialakítani a migrációs témában, gondolva arra, amit Juncker elnök úr jelentett be a parlamentben. Azt is kérjük, hogy, egy, hogy részletesen elemezzék a belügyi alapok felhasználását, pontosan mire költötték ezt, mit tettek a migrációs menekültügyi határvédelmi kérdésekben, illetve a közös európai menekült ügyi hivatalnak a megfelelő fölállításáért mit fognak tenni illetve hogyan fogják a legrászorultabbakat, a legsérülékenyebbet megvédeni. Vajon a jogsértéseket fogja monitorozni és ellenőrizni a bizottság, illetve mit tesznek, hogy ezekre fény derül. A tervek szerint a második novemberi plenárison lenne ez a kérdés a napi renden, utána vita következik, és ezzel, egy ezzel kapcsolatos állásfoglalást elvileg a decemberi plenárison fogunk elfogadni arra kérem a frakciókat, hogy a titkárság felé az észrevételeiket jelezzék. Ezt szeretem volna erről elmondani, kollég, tisztelt kollégák. Miután a plenárison így is úgy is lesz vita, ezért gondoltam, hogy itt a szakbizottságban erre nincs szükség, egy igazi mély vitára, de hogyha mégis van rá igény, és a kollégáknak lenne észrevétele, akkor, jól, akkor talán a koordinátorok elmondhatnák megjegyzéseiket. Ez végül is logikus. A kollégák már jelezték, hogy szeretnének hozzászólni. Hope úrnak adom meg először a szót. Uh, thank you very much, Chairman. Köszönöm szépen. Rövid lehetek, azt hiszem. Annyit szerettem volna, hogy a kiemellek egy néhány fontos pontot számos szempontból. Mindenek előtt teljesen támogatom ezt a kezdeményezést, de némileg aggaszt az, hogy a változtatások a hatáskörök területén, itt a Frontexnél, a Triton esetében és a már Nostrom program esetében bizonyos hiányosságok maradnak. Bizonyos nemzeti kormányok már utaltak arra, hogy Egyre több eszközt biztosítunk a földközi tenger térségében, hogy eh, támogassuk, hogy megmentsük ott az embereket, akik a tengeren vannak. Most bármilyen oknál fogva is történt ez. Ez nem feltétlenül a legjobb ötlet eh, ezt erősíteni, mert ez arra bátorít több embert, hogy eh, ezt a veszélyes utat felvállalja, hogy átkelnek a tengeren. Azt tudom mondani önöknek, bármit is érünk el itt, hogyha lehetővé tesszük, hogy az emberek eltűnjenek, hogy belefulladjanak az európai vizeken a tengerbe, ezt én nem tudom elfogadni. És úgy érveltem, és továbbra is úgy érvelek, hogy menjünk el a problémák gyökeréig, hogyha bűnözőkkel, hogyha kormányokkal kötünk üzleteket, akik tisztességtelenül viselkednek, akik kiteszik e-, ezeket az embereket ennek a veszélynek, hogy eljutnak az EU-ba, nem tartom jó dolognak. Mi nem tudjuk elfogadni azt, hogy e, a prob... nem, legé... nem elég elriaszteni az embereket. E, úgy gondolom, hogy bármi is történjék, szükség van itt egy közös erőfeszítésre, és nem engedhetjük, hogy egy vagy két ország viselje ennek a költségeit, ennek a terheit. Együtt kell működnünk, és nem szabad deficiteket hagyni a Mare Nostrum. Kérem, hogy fejezze be, be is fejeztem. Azért teszem. Úgy látom, egyre hosszabb a hozzászólók listája. Le is zárom azt a listát. 9.45-kor szavazunk. Egy-két kommentárt várunk a koordinátoroktól, és azon kollégák szólhatnak hozzá, akik eredetileg ezt jelezték, de nem szeretnék egy méreható vitát indítani. Kiegyensúlyozott kommentárokat kérek, ez egy nagyon súlyos eset, van hatáskörünk ezen a területen, senki sem becsüli alá, hogy ez mennyire fontos a szakbizottságunk számára, illetve az állampolgárok számára, és egy eljárási kérdés is felmerül. Szavazni kell egy szóbeli kérdésben, méghozzá oly módon, hogy nincsen politikai megállapodás. Tehát kilenc, van egy szövegünk, amelyben egyetértene a frakciónk, és azt látni kell, hogy komoly szerepünk van ezen a területen és ezért arra kérek mindenkit, aki hozzászól, hogy egy percen belül fejezze be a hozzászólását, természetesen koordinátorok és néhány kolléga. Továbbra is azt mondom, 9.45-kor szavazzunk, nem tudunk egy teljesen átfogó vitát tartani ebben az ügyben és természetesen néhány kolléga hozzászól a saját ismeretei alapján is, és nem csak a frakciók nevében a Frontexet is érintjük, tehát egy perces hozzászólások következnek. A szocialisták és demokraták es, nevében Birgit. Parancsolj. Jó, mindenki szót kért már közben, úgyhogy tehát Kedves kollégák! Birgit, kérlek, hogy gyorsan és egy percen belül. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, rövid lehetek ebben a kérdésben. Örülök annak, hogy sikerült itt az összes frakcióval megállapodni egy néhány kérdés megfogalmazásban. Timothy Kirkhopnak igaza van, hogy a kihívások területén a migrációnál Természetesen számos részletkérdést még tisztázni kell. Ennek ellenére úgy vélem, hogy éppen ebben az összefüggésben, hogy itt egy új bizottságunk van, és az új vitát el tudjuk kezdeni, és ez egy új kezdőpont, amit mi kijelölünk, és jó lenne megtudni a bizottságtól, hogy ők mit terveznek. Avramopoulos kolléga is ezt vetette fel, és azt hiszem sok kiegészítő kérdés, nem csak a plenárison a vitán kerül szóba majd számos új dolog. Itt a Libében és ezeket meg kell majd vitatni, és felhívom a figyelmet arra, hogy a koordinátorok körében ezzel a számos tényezővel, ami a migrációs politikát jelenti, mit tudunk kezdeni, mert mindet valahogy figyelembe kell venni. Tehát ez nem egy olyan lista, amely kimerítő, és az összes kérdést meg tudjuk vitatni, de azért lényegi pontok benne vannak, amelyek segítségével a vitát megkezdhetjük az új bizottsággal. Köszönöm szépen, hogy ilyen rövid voltál, Brigitte Roberto. Metzola. Roberta. Nagyon rövid lehetek. Egyet értek a kollégák azokkal, akik azt mondták, hogy ez egy rendkívül fontos vita lesz, és szavazni fogunk erről a szóbeli kérdésről. Ez érint, a kérdés az, hogy ez érinti az összes kérdést ezen a területen. Azt gondolom, hogy egy konkrét vitát kell folytatnunk ebben. Első alkalommal beszélünk a biztosról, aki felel ezért a területért, ezért azt gondolom, hogy ennek segítségével bizonyos következtetéseket le kell vonnunk. Elmúlt évben volt egy eh, vitánk, és utána egy állásfoglalásunk, és azt gondolom ennek az állásfoglalásnak az eredménye nem volt elég erős. Mi többet vártunk. Azt gondolom, hogy ezen a területen végre konkrét eredményeket kell elérni. Timothy is, el, Timothy is elmondta, eh, a terhet nem viselheti egy vagy két ország ezért aztán konkrét javaslatokat várunk arra vonatkozóan, hogy ezt a felelősséget az összes tagállam között hogyan tudjuk elosztani. Rövid leszek. Azt hiszem, hogyha egy új mandátummal kezdünk, akkor nagyon fontos, hogy legyen egy ilyen szóbeli kérdés, amely legalább tíz fontos kérdést tartalmaz, hogy megtudjuk, hogy mi a tényleges tartalma, mi, mire, milyen érdemi munkát kíván végezni az új biztos, a szolidaritás, és az emberek védelme, és hogyan tud kíván szembeszállni az illegális emberkereskedelemmel. Az egyik nagyon fontos pont, hogy tisztázzuk, hogy tényleg van-e itt egy valódi európai doktrína a Lisszaboni szerződés alapján. Itt vannak a tagállamok, voltak, akik a teljes integráció ellen voltak annak idején. A harmadik pillér területén, például az Egyesült Királyság hogyan vélekedik most erről, hallottuk Cameron miniszterelnök úrtól, hogy a tengeri mentési műveleteket úgy kell kezelni, hogy hogy ez tartozzon az illegális kereskedelem alá. Itt egy tényleges doktrinára van szükség, egy európai doktrinára ezen a területen, amely tartalmazza azon tagállamok kötelezettségeit is, akik a záradékokat elutasították annak idején, mint például az Egyesült Királyság. Köszönöm szépen, hogy rövid volt. Diasztemére úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Három rövid észrevételem lenne. Az első az, hogy Egyetértek a kollégákkal, valóban nagyon fontos szóbeli kérdésről van szó. A bizottság és a tanács figyelmét erre a rendkívüli kérdésre kell ismételte felhívni. Még két dolog. Az egyes és az ötös pont gyakorlatilag ugyanaz, de ez nem baj, hiszen így csak jobban kihangsúlyozzuk a szolidaritás fontosságát. Még egy dolog. A tritont igazából tritonocskának kéne hívni. Miért tritonocskának, vagy tritonkának? Ez egy jelentéktelen és haszontalan költségvetési feladat, vagy megnyilvánulás. Nagyon rövid távú, nincs igazi értelme, nagyon kicsi a hatája is, tehát valójában semmi köze a Mare Nostrumhoz, az egy olasz fellépés volt, tehát ez határvédelemmel, határvédelemmel semmi köze, és a tengeri szolidaritáshoz pedig aztán tengeri szolidaritással pedig köszönő viszonyban sincs. Szeretnék egyébként hozzászólni a plenárison, mert ott is lenne mondani való. Elnök. Díaz Demérá úr bebizonyította, hogy röviden is lehet okosat mondani. Ilyen szellemben folytassuk. Björk úr. Eh, Köszönöm szépen. Teljesen világos, hogy támogatjuk ezt, és valóban fontos a vita, fontos, hogy koncentráljunk és a lényegi kérdésekre, és a mediterrán eh, térségben drámai a helyzet. Ezt tudnunk kell, ezt tudjuk is, látjuk. Tudtuk, hogy mi történt a Mára Nostrommal kapcsolatban, tudtuk hogy, a, tudjuk, hogy a Frontex és a Triton eh, semmilyen módon nem lesz képes arra, hogy az olasz eh, kereső és mentő szolgálatokat helyettesítse. Meg kell osztanunk a felelősséget, segítenünk kell a földközi tengeri térségnek, Európának feladata, hogy megvédje a menekülteket, azokon a területekről érkező menekülteket, ahol válság van. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Köszönöm, hogy mindenki nagyon röviden beszél. Úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Csak egy rövid megjegyzés. Igen, egyetértek ezzel a kezdeményezéssel, a szöveggel, mellette fogok szavazni, de azt gondolom, hogy a jövőben nem kellene olyan sok kérdést föltenni nekünk. Túl sok kérdés van a szövegben amikor a tanácshoz vagy a bizottsághoz intézünk kérdéseket, és túl sok kérdést intézünk az egy akkor kiválasztják azt, hogy melyiket akarják megválaszolni, és a többit elfelejtik szépen elegánsan. Úgyhogy a jövőben erre figyeljünk oda, koncentráljunk jobban, és ne kérdezzünk ennyire sokat. Köszönöm. A titkárság azt mondja nekem, hogy kötelező nekik az összeset megválaszolni, de persze értem, hogy mire utal ön, igen, ez így van. Ez egy annyira fontos kérdés, hogy valóban politikai nyomás kell gyakorolnunk a másik két intézményen, hogy válaszolják meg ezeket a kérdéseket. Novemberre amikor napirendre kerül a szóbeli kérdés, már nagyon nagy nyomás lesz rajtuk, hogy megválaszolják, biztosítani kell, hogy ezt meg is tegyék, de igaza van, értem, teljesen jogos a kérése. Winberg asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Az európai parlamenti képviselők úgy tűnik, hogy nem igazán vannak tudatában, hogy mi a helyzet a mediterrán térségben. Ahelyett, hogy itt arra beszélnénk, hogy micsoda humanitárius sürgősségi esetek vannak, helyzetek vannak, ehelyett komolyan kell vennünk a dolgot valóban. Ahogy a tanács is tette, a legutóbbi következtetéseiben Libiával kapcsolatban olyan megoldásokat tett le az asztalra, amelyek egyértelműen kellene, kellene hogy legyenek, még a legnagyobb, leg, annak is, aki most jött le a politikai falvédőről hogyan lehet megoldani a helyzetet úgy, hogy segítünk Líbiának, hogy segítünk nekik megoldani a helyzetet, hogy megállítjuk az iszlamizmust, de nem lehet csak a humanitárius kérdésekre koncentrálni. Nem lehet ilyen vakon közelíteni a kérdéshez. Az iszlamisták, akik a harcosokat exportálják Irakba, Algériába és máshova, nem lennék meglepve, hogyha Maliban, Algériában és más országokban európai állampolgárok is megjelennének az iszlám harcosok között. Az iszlamizmus már mindenhova elterjedt, támogatnunk kell a tanácsot, segítenünk kell az származási országokat, hogy a saját kapacitásaikat kiépítsék és a saját határaikat védjék Emellett segítenünk kell az országoknak abban is, hogy seg- ők segítsék a menekülteket. Erősebb monitorozásra van szükség a mediterrán térségben, hogy gyorsabbak legyünk. Országokkal, mint például Líbiával együtt kell működni, hogy olyan intézkedéseket hozzanak, amelyeknek köszönhetően nem ülnek lélekvesztőkbe az emberek tömegesen. Hogyha ezt sikerül elérni, akkor minimalizáljuk a veszélyét annak, hogy további áldozatokat szedjen a földközi tenger. Szirája következik. Köszönöm szépen. Igen, én is svédül szeretnék beszélni. Az előző hozzászóló egy szélső jobboldali pártot képvisel Svédországban. Nyilván ez kiderült abból is, amit mondott. Azt remélem, hogy senki eh, sem érzi úgy, hogy most jött le a politikai falvédőről, mint ahogy ő utalta politikusokra eh, és képviselőkre. Azt gondolom, hogy ez nagyon jó eh, kiindulási pont, kiinduló pont, egyes dolgokkal nem tudok teljesen egyetérteni, migrációs politikával való visszaélés, de az tény, hogy a mediterrán térségben egyre több ember esik áldozatul a tengernek azért, mert a Mare Nostrum befejezi a küldetését. A tagállamok nem tudják eh, átvenni ezt a feladatot, és nincs erre mandátumuk sem. Ami valóban fontos, az az, hogy ezt a vitát lefolytassuk, és a bizottságot, tanácsot meghallgassuk, valaminek tényleg változnia kell. Alapvető változásra van szükség a migrációs politikában, és ezt együtt kell elvégezni elnök. Kedves kollégám, kicsit furcsa helyzet, hogy egy ilyen méreható vita, kérdést egy ilyen mini vitában meg tudunk beszélni, de még valaki szeretne hozzászólni. Nagyon gyorsan Judit már kért szót. Elnézést, nem látom a nevét. Elnézést, de nagyon rosszul látom. Köszönöm szépen. Nagyon röviden szeretnék valamit mondani. Szeretném kiemelni azt, hogy mennyire fontos témáról van szó, tud, ismervén a legutóbbi eseményeket, Szeutában és Melíjában, tehát Spanyolország déli határán drámai a helyzet. Az emberi jogokat sárba tiporják, indokolatlanul, erőszakosan lépnek fel a tagállamok, 2005 óta tapasztaljuk ezeket az eseményeket, tehát örülök annak, hogy sor kerül erre a szóbeli kérdésre, és jó lenne, hogyha az Európai Uniós jogszabályokat figyel, betartaná a, az Európai Unió betartaná jogszabályokat. Nos, sajnos egyre sűrűsödnek ezek az események, és nyilvánvalóan a nemzetközi hatása is nagyon komoly ezeknek az eseményeknek, ezek a jogszabály sértéseknek, jogsértésének, és jó lenne, hogyha a spanyol állam elgondolkodna ezeken a kérdéseken. Um, Nos, nagyon röviden, nagyon röviden, kérlek szépen. A zöldek nem szóltak hozzá, Csiza. Hmm. Azt szeretném mondani, hogy a spanyol kormány legitim kormány, a polgárok választották meg, és semmilyen módon nem tesz kárt az emberi jogokban a spanyol kormány. Nyomozást folytat, meg kell védenem a hazámat, mert egyáltalán nem igaz az, amit hallottunk. Az a spanyol kormány, a spanyol hatóságok mindenképpen tiszteletben tartják az emberi jogokat, nem engedhetem meg, hogy valaki így beszéljen a hazámról. Jó. Meghallgattuk a választ is, de most térjünk, menjünk tovább. Plenárison lesz a teljes vita. Elnézést, igen, engem is, engem, nekem is kényelmetlen ilyen rövidre fogni ezt a vitát, de nagyon fontos témáról van ugyanis szó, a par, ennek a szakbizottságnak vezető szerepet kell játszani ebben a témában, úgyhogy a szobori kérdés feltevéséig még lesz lehetőség mélyíteni ezt a témát. Tudom, hogy képviselők majd hozzá fognak szólni a plenáris vitában. Ez egy dinamikus helyzet. Nézzük, menjünk tovább a munkában, ne dolgozzuk ki a szóbeli kérdést, a szöveget, az állásfoglalás szöveget. Igen, kicsit féltem attól, hogy a szavazókártyák elvesznek ma délelőtt. Kollégák, őszintén, kinek nincs itt a szavazókártyája? Kinek nincs itt a szavazókártyája? Igen, igen, már éreztem. Nagyon jól olvasom, nagyon jól értelmezem a testbeszédét a kollégáknak, látom az arckifejezésüket. kifejezésüket. Yeah, I know. I can see it. I can see it in you. Look, look at all of you. It's like... <laughs> Látom, látom. Úgy olvasok önökben, mint a nyitott könyvben. Jó, akkor készfeltartással szavazunk. This is a controversial oral question because... Nem hiszem, hogy annyira e- ellentmondásos ez a szóbeli kérdés. Annak ellenére, amit Coelho úr mondott, teljesen jogosan. Itt nyilván egy eljárási kérdés merülhet fel a tanácssal kapcsolatban, mert túl sok kérdést teszünk fel. Ami azonban a szöveget illeti, jó úton haladunk. Na, akkor szavazzunk. Kézfeltartása? Minden? Rendben? Mindenki egyetért ezzel? So the vote, um, who's in favor? Ki támogatja? Okay.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 And so did you, by the way, Roberta. You go. <laughs> okay, who's against? Ki ellenzi? Okay, we have some. Any abstentions? Ellen uh, tartózkodás? Majd nem tartózkodott valaki, de aztán mégsem. Tartózkodott a tartózkodástól. Four and four abstentions. Thank you. Four sorry, 51 en eh, mellette, 4-en ellene, és nem volt tartózkodás. Ez a szavazás eredménye. Jó. Pompás, köszönöm. Akkor a következő napirendi pont. A hetes napirendi pont következik az egyenlő bánásmód a vallási jóvatartozásra, fogyatékosságra, korra, szexuális orientációra tekintet nélkül. Um, Kedves kollégák, az Európai Bizottság benyújtott egy irányelvtervezetet, ennek a tör, előtörténete az, Okay, colleagues, we're just going to pause for... Kedves kollégák, néhány másodperc, egy perc szünetet tartunk, mert mindjárt várjuk a jelentést.

Um, Kedves kollégák, megérkezett a jelentéstevőnk, úgyhogy köszönöm a türelmüket. Kezdjük a hetes napi rendi pontot. Kedves kollégák, akik eh, részt szeretnének venni a vitában, kérem üljenek le. Nos, tehát az Európai Bizottság benyújtott egy irányelv tervezetet a vallásra, fogyatékosságra, korra és szexuális orientációra való tekintet nélküli egyenlő bánásmódra. Nyilván tudják, hogy ez a horizontális antidiszkrimináció irányelv 2008-ból. 2009 áprilisában a parlament elfogadta az első olvasati álláspontját a témában, ezzel e, e, akkoriban Katalin Bajtenvég volt a jelentéstevő. A hetedik eh, mandátum alatt a jelentéstevő eh, Romevaj Rueda úr volt, most pedig eh, Lunacek asszony a jelentéstevő, aki éppen most érkezett. Úgyhogy Úrike, kérjük, hogy vezess be a témát az olasz elnökséget is meg fogjuk hallgatni, illetve az Európai Bizottságot. Úgyhogy először, először az elnökségnek adom meg a szót. Jól értelmezem a dolgokat? Fiklietto asszony, ön az első. Tessék! Kérem, számoljon be. Eh, grazie intanto per questa... Köszönöm szépen a lehetőséget. Köszönet a parlamentnek, hogy alkalmunk nyílhat beszámolni arról, hogy hogyan is áll a helyzet ezen témával kapcsolatban. Az elmúlt években komoly előrelépés történt, az elő, minket megelőző elnökségek gőzerővel munkálkodtak ezen a kérdésen. Számos területen azonban még mindig komoly előrelépésre van szükség. A foglalkoztatási kérdésben több irányelvet is elfogadtak már, ez a mostani irányelv nagyon komplex, hiszen több területre vonatkozik, több diszkriminációs területre, és minden olyan kérdéssel, minden olyan kérdést megpróbál összegyűjteni, ahol még föl kell lépni. Mi nagyon jól működtünk együtt az eddigi elnökségekkel, de most megpróbálunk konkrét dolgokra vonatkozni. Egyesek korábban a korra koncentráltak, vagy a fogyatékosságra. A görög elnökségtől nagyon jó munkát örököltünk, nagyon jól haladtak előre munkájukkal. Ezt folytatjuk mi az olasz elnökség során. A pozitív fellépés, a diszkriminációs tanácsok kérdésében, illetve a tagállamok közötti különbségek kérdésében komoly előrelépést éltek el, tehát tényleg jó dolgunk volt nekünk olasz elnöksége, ön elnökségnek, mindig van négy nyitott dolog, amit a tanácsban nem sikerült megoldani, mert a 19-es cikk, mindenki tudja, csak úgy megoldható, hogy az összes tagállam egyetért. A hatály az egyik ilyen nyitott kérdés az úgynevezett megelőző lépések. Ez alapvetően a megközelíthetőséggel, tehát a fogyatékossággal kapcsolatos. Aztán szubszidiaritás, míg tagállami feladatok, míg uniós feladatok, a negyedik pedig a jogbiztonság kérdése, ami az egész irányelvre vonatkozik. Ebben a négy kérdésben kezdtük meg a munkát, munkacsoportokat hoztunk létre. Ugye meg kellett először ismerni, hogy miért nem jöhet létre a megegyezés, illetve azt, és ugye tudjuk azt is, hogy prioritásnak számít ez az új bizottságban. megpróbáltuk összeegyeztetni a különböző véleményeket. Ugye egyrésztről a józanész által diktált megoldás, illetve a hozzáférhetőség, tehát a megközelíthetőség, a fizikai megközelíthetőség kérdésének összeegyeztethetése. A második dolog a monitorozás, ugye. Szerintünk az irányelvből hiányzik egy olyan rendszer, amely alapján a tagállamoknak adatokat kell gyűjteni, illetve monitoroznia kéne, figyelemmel kéne kísérni az Európai Unió teljes területén az antidiskriminatív intézkedéseket, a diszkrimináció ellenes intézkedéseket. Röviden összefoglalnám, hogy még mire figyeltünk oda mi olasz elnökség. Két prioritást jelöltünk ki. Az első az lenne, hogy a teljes szöveget újra ö, olvassuk. Több éves munka után úgy tűnik, hogy kicsit elfelejtettük, hogy ennek az irányelvnek mi is az igazi értelme. Rendkívül komplex ez az irányelv, hiszen a diszkrimináció több területével is egyszerre foglalkozik, tehát olvassuk újra a szöveget, állapítsuk meg, hogy a tanácsban mely kérdések jelentenek még gondot. Például az oktatáshoz való hozzáférés, vagy a szociális védelemhez, a társadalom biztosításhoz való hozzáféréshez, hozzáférés lehetnek olyan témák, amelyek prioritást jelentenek. Aztán fontosnak tartom azt is, hogy az olasz elnökségnek közvetítő szerepe legyen. Egy miniszterek közötti egyeztetést fogunk rendezni, pontosan azért, hogy pontosan tudjuk, mi akadályozza a megállapodást a tanácsban. Minden tagállamnak mindegyik tagállam megegyezik abban, hogy helyes az irányelv célkitűzése, egyéb típusú problémáink vannak, de az elvel mindenki egyetért, tehát hogy a létező problémákat meg kell oldani ezen a területen Európában. Az EBSCO előtt, azonban az EBSCO konferencia előtt lesz azonban még egy koreperes szint, ott minden tagállamnak ugye meg kell nyilvánulni, és megpróbálunk, megpróbáljuk felderíteni, hogy vannak-e egyéb alternatív lehetőségek, Ezt fogjuk föltárni tehát. Hát, ha a tanácsban egy szöveget tudunk végül létrehozni, amiben mindenki meg tud egyezni. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Just going to say something to you, but you've had a coughing fit. <laughs> Sorry. Próbáltam valamit mondani, de várok. When member states say they share the object. Tehát azt említette, hogy a tagállamok megegyeznek abban, hogy mi legyen az irányelv lényege. Hát ugye általában a célkütőzéseikben megegyezünk. Okay, we're going to hear from the, the commission now, Mr. Most Olivera úr következik a bizottság részéről. Thank you, Mr. Chairman. And, uh... Köszönöm szépen Hölgyeim és Uraim, igen tisztelt képviselők! Nagyon egyszerűen tudok reagálni, csak alátámasztani tudom, amit már önök is tudnak. Az Európai Bizottság világosan kötelezettséget vállalt az irányelv elfogadása mellett nem régében. Azt gondoljuk, hogy szükség van az irányelvre, meggyőződősünk, hogy észszerű a javaslat, és hogyha szükségessé válik, akkor lehet javítani rajta meg is tehetjük ezt. Önök is tudják, Juncker elnök úr a parlament előtt kifejtette, hogy igyekszik meggyőzni a vonakodó tagállamokat a tanácsban, hogy fogadják el, hagyják jóvá a tanácsban ezt, és a biztos Vera Jurova, aki a területért felelős, szintén kifejtette azt a szándékát, hogy ezen az anyagon tovább dolgozunk, méghozzá prioritás stal jelent ez a mandátuma során. Az olasz elnökségre is hivatkoztak többen, jelentős munkát fektetett nehéz körülmények között az olasz elnökség erre a területre, szorosan együtt működtünk velük, együtt működünk velük, és korábbi elnökségekkel is együttműködtünk, hogy egyre tökélesítsük, tökéletesítsük technikai szempontból ezt a szöveget. Találkoztunk Lunacek asszonynal, az Európai Parlament alelnökével is, és továbbra is a közeljövőben is együttműködünk vele. Egy néhány olyan aspektus is szeretnék felvetni az anyagban, amelyekre külön kell figyelni az árnyék előadók is figyelemmel kísérik, és különböző frakció szempontok alapján véleményezik ezt az anyagot. Az utolsó pont pedig az, hogy a következő, a, a jövőben kérem a támogatásukat az Európai Parlament részéről, hogy támogassák ebben az ügyben a bizottságot, és Katalin asszony munkáját eh, is eh, szeretném kiemelni. Az állásfoglalást nagy többséggel fogadták el, amit ezzel az irányelvvel kapcsolatban alkottuk, alkottak meg. Eh, Raúl Homedai Bela az előző előadó munkájait is szeretik köszönetet mondok, és hogyha elfogadjuk valamikor ezt az irányelvet, akkor az annak is köszönhető, hogy az Európai Parlament igyekezett támogatni a bizottságot és a tanácsban történő elfogadást. Tehát eddig így működtünk, és a jövőben is ezt kívánjuk folytatni. Köszönöm, elnök úr. Most pedig az előadó következik. Luna csak asszony, köszönöm szépen, elnök úr. Valóban az, ennek az anyagnak az új előadója vagyok, örülök, hogy napirendre tűztük ezt, és az olasz elnökségnek köszönöm, hogy tényleg igyekeztek haladni. És köszönöm az Európai Bizottságnak a támogatást. A, a, kérdés egyszerűen az, a, hogy eh, bizonyos tagállamok miért nem látják az egyenlőség elvét, amit be kell vezetni, és eh, amit tartalmaznia kell egy ilyen irányelvnek. Ezt írja elő a szerződés, az elnökség is tudom személyesen hisz benne, és az e- e- elnök is elmondta, a tagállamok a diszkriminációmentesség elvét osztják. A kérdés az, hogy miért nem haladunk egy ilyen ügyben akkor, az a benyomásom, végig kísértem az elmúlt években ezt a dossziét, itt nem csak eh, technikai jellegű kérdésekről van szó, nem a jogi egyértelműségről van itt szó, nem ilyen részletről vagy olyan részletről van szó, és az Európai Bizottság azt mondja, lehet javítani a szövegen. Persze, mindig lehet javítani, de nem erről szól ez a történet. Ez egy politikai szándékról szól, és itt az olasz elnökségnél, mint korábban számosnál azt látom, a tényleges kérdés az, hogy a vonakodó államokat hogyan tudjuk késztetni a haladásra. Nos, miért gondolom, hogy ez nem egy technikai kérdés, hanem politikai és szakpolitikai kérdés? Az egyenlőség kérdése. A foglalkoztatási irányelvben arról van szó, egyenlően kell kezelni mindenkit, független attól, hogy milyen jellegű diszkriminációról beszélnénk valójában. Most a probléma az akkor jelentkezik, hogyha a bőrszíne alapján, hovatartozása alapján például be tud-e menni valami diszkóba, itt egy fai diszkriminációról beszélhetünk, de adott esetben mi van egy olyan személlyel, aki kerekességgel közlekedik, vagy egy egynemű pár, őket nem engedik be adott esetben egy diszkóba. Itt a különböző diszkriminált csoportok közötti diszkriminációról van szó. Amit elvárunk, az az egyenlőség, ahogyan azt a szerződés írja elő. Itt különböző kérdések vannak, persze a hozzáférhetőség a bejutásról kapcsolat, bejutásra kapcsolatban. A kerekes székekkel közlekedő embereknek joguk van ahhoz, hogy mindenhova bejussanak saját erőből, segítség nélkül. Itt például Ausztriában beszéltem valakivel a parlamentben, valakivel ő, aki kerekesszéken közlekedett, és azt mondta, hogy ő ezt elutasította, hogy segítsenek neki és nem tudott bejutni bizonyos épületekbe, vagy WC-re nem tudott elmenni, vagy a fürdőbe, mosdóba nem tudott elmenni. Ez az, itt az Európai Unióról van szó, az elvekkel kell foglalkoznunk, világosá kell tennünk, hogy a polgáraink elvárják az Európai Uniótól, hogy a polgárokat egyenlő elbánásban biztosítsuk minden alapon. Úgy gondolom, hogy a kérdésem, a kérésem, az elvárásom a parlamenttel kapcsolatban itt, hogy van mindenki, aki akár kormányzó pártot képvisel otthonról, kérem, beszéljenek velük, győzzék meg őket, hogy itt a polgárok jogairól van szó egy választási kampányban mindenki elmondja, hogy mennyire fontos ez, hogy minden egyes európai polgár mennyire fontos. Csak hát nem teljesítjük az ígéretünket. A parlament nem, a tanács nem, a bizottság nem. És az európai, ők mondják, hogy az Európai Unió nem jól működik, viszont most a tanácsról van szó. Most egy néhány aspektus szeretnék kiemelni, tehát ez volt a keret, amiről beszélünk, az egyenlőségről, a diszkriminációmentességről, méghozzá minden területen. Nem tehetjük meg, hogy diszkriminálunk egyes embereket, és másoknak adunk jogokat például. Ezt már megtettük például a fai alapon történő diszkriminációt tiltó irányelvben a szolgáltatásokhoz, a javakhoz való hozzáférésről beszéltünk. Egy biztosítani kell a diszkrimináció mentességet, és ez jogilag kötelező a bőrszín, a fai hovatartozás alapján, de ezt ki kell terjeszteni minden nemű diszkriminációra, mert különbön a különböző alapon történő diszkriminációt nem egyenlően kezeljük. És itt Juncker bizottsági elnök úr is világosá tette, és Jurova asszony is prioritásként jelölte meg ezt a területet. Nagyon bízom tehát abban, hogy az Európai Bizottság részéről erős támogatásban részesülünk, és nagyon bízom abban, nem csak az olasz elnökség, hanem a következő a lett elnökség is csatlakozik hozzánk ebben az ügyben. Még egy dolgot szeretnék felvetni. Időnként bizonyos kormányok néhány évvel ezelőtt például a német kormány mondta, hogy ez túl drága. Igen, a hozzáférhetőség mindenekelőtt a kerekesszékes emberek számára, az akadálymentesítés, de, mit, de mindig csak erre gondolunk, mi van például, hogyha van egy kis gyereke egy házas párnak, hogy hogy jutnak be ők például egy postahivatalba, hogyha lépcsőn kell fölmenni, babakocsival adott esetben. Mi van akkor, hogy ja, hogyan tudok segíteni? A diszkrimináció az egyének számára megnehezíti az életvitelt, a magánéletükre vonatkozik, ez, ez vonatkozik akár a szakmai életükre, és nem tudnak kiteljesedni nem szeretem, de időnként használni kell ezt az érvet. Időként ez pénzbe kerül a társadalomnak, ez nincs ingyen, és a gazdaságnak is pénzbe kerül, persze, hogyha így akarunk fogalmazni. Hiszen itt vannak az emberek, akiknek van tehetségük, a, és nem tudják az életüket kiteljesíteni a szakmai területen sem, azért, mert diszkriminálják őket, visszaszorítják őket, és ez mindenkinek árt. Ezt azért figyelembe kell vennünk, úgy gondolom. Volt egy tanulmány, amit készített a parlament ezzel kapcsolatban, szerintem folytatni kell. Mibe kerül az, ha nem hajtjuk végre, ha nem ültetjük át ezt az anyagot, ezt az irányelvet, és ez majdnem annyiba fog kerülni, nagyjából annyiba fog kerülni, mint ha végrehajtjuk. Tehát a költség érv nem lehet az az érv, amit előhozakodhatnak a kormányok, de másokra is kíváncsi vagyok, elnézést kérek, egy kicsit késtünk a kezdéssel, egyelőre én itt befejezném, és köszönöm az olasz elnökségnek, hogy működünk, hogy az Európai Bizottság összetart velünk, és abban bízom, hogy a parlamenttel együtt haladunk, és itt a parlamentben kollégák kollégákkal meg kell beszélnünk, hogy a saját kormányokat hogyan tudják meggyőzni oda a, hogy az egyenlőség ne csak az elvek szintjén létezzen, hanem minden napokban, minden egyes európai polgár számára valóság legyen. Köszönöm szépen, Ulrike! Itt vannak az árnyék előadók is, valamennyien hallottunk róluk. Hallottuk az Európai Bizottságot is, az elnökséget, az olasz elnökség képviseletében beszélt. Nem kérdést tettem fel, az elnökség mindig azt mondja, hogy a célok a közösek és az elvek közösek. Luna csak azt, hogy egyébként hasonló módon reagált nem hiszem, hogy reagálnunk kell erre. Itt a, azt kell nézni, hogy gyakorlatban mennyire tudott haladni egy elnökség. Tehát nem kért választ végül is a dolog. Az árnyék előadókról beszéltünk akkor Önök adok először szót, mert úgy tudom mennie kell. Tehát kérem az árnyék előadókat. Köszönöm szépen Elnök úr, az egyenlő elbánás, a diszkriminációmentesség az egyik legfontosabb elv az Európai Unióban, és meggyőződésem, hogy mindent el kell követnünk annak érdekében, hogy ez megvalósuljon. Ezen az anyagon dolgozunk, de közben látni kell, hogy néhány dolog még nem valósult meg. A cél az az irányelv esetében, hogy egyenlő elbánás biztosítsunk az embereknek, függetlenül attól, hogy a szexuális orientációk, a vallási hovatartozások, illetve a fai hovatartozások, a bőrszínük mit jelent. Meggyőződésem, hogy az irányelv kellő lehetőséget, mozgásteret kínál a tagállamoknak, hogy a saját módjukon kijelöljék azt az utat, ahogyan a diszkriminációt visszaszorítják. Erről azt gondolom, hogy az értékeket jobban elő kell segíteni, amelyeket tartalmaz az az irányelv. Abban bízom, hogy be tudjuk fejezni ezt a munkát, és az eljárási kérdések nem akadályozzák meg, hogy az egyenlő elbánást biztosítsuk a polgáraink számára. Azt kívánom az olasz elnökségnek, hogy oldják meg a megoldatlan problémákat, és teljesen egyetértek az elnökséggel abban, hogy egy monitoring rendszert be kell vezetnünk az irányelv tényleges végrehajtásával kapcsolatban. Néppárt nevében pedig Bilt asszony. Korádza Köszönöm szépen, elnök úr. Az olasz elnökség jó szándékkal közelít, és igyekszik a sakmatot áttörni a tanácson belül. Természetesen osztjuk az értékeket, az elveket. Nem hiszem, hogy ezt vitatni kell sok év után szerintem teljesen világos, világosnak kellene már lennie, hogy nem akarjuk a diszkriminációt, és az egyenlő elbánást akarjuk az Európai Unióban. Most tovább kell lépnünk ténylegesen meg kell nézni, hogy milyen problémák vannak a tanácson belül, ezeket kell kezelni. Teljesen egyetértek azzal, amit az előadó is mondott, hogy tényleg 2009-ben elfogadtunk egy álláspontot itt a parlamentben. Most kérem az olasz elnökséget, hogy azt mondják, hogy egy új vitát akarnak megnyitni, és értékeljük a helyzetet. Figyelembe vették, hogy hat éve az Európai Parlament szintjén már született egy állásfog, álláspont, és mm, ezt vegy, én kérem, hogy vegyék figyelembe. Nagyon jónak tartom, hogy különbséget tesznek az access és eligibility, tehát a hozzáférhetőség és megvalósíthatóság között, és értem, hogy vannak problémák természetesen a költségekkel, Számos tagállam erre hivatkozik. Ez összefügg persze a szubszidiaritással, a hatásköri megosztással, de nem lehet értékeket a költségekkel szembeállítani. Úgy gondolom, hogy ezzel a témával így kell foglalkoznunk. Meggyőződésem, hogy a parlamenti vitának fókuszálnia kell ezekre a kérdésekre, hogyan tudjuk ezt a, ezt a csakmat helyzetet áttörni, ezen kell, ezen kell dolgoznunk árnyék előadóként is, még az olasz elnökség vége előtt abban bízom, el tudjuk érni miniszteri szinten, hogy ne csak újrakezdjük a vitát, hanem hogy konkrét javaslat szülessen arra vonatkozóan, mely területeken tudunk tényleges haladást elérni. Köszönöm szépen, elnök úr. Akkor a szocialisták és demokraták nevében Szilvi Guillaume. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Az olasz elnökséget meghallgattuk a témában, és engedje meg, hogy gratuláljak, hogy mennyi ajánlást fogalmazott meg, és, és hogy ezt a nehéz és komplikált irányelvet milyen jól kezelik és nagy figyelemmel hallgattam a különböző javaslatokat, az különböző ösvényeket, amelyeken el lehet indulni, és a javaslatokat arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet előre lépni. Az évek során blokkolták ennek a témának az előrehaladását, de most úgy tűnik, hogy ez sikerül a zsákutcából kiirányítani ezt a témát. Azonban azt látjuk, hogy a diszkrimináció folyamatosan növekszik. Úrike utalt például a fogyatékkal élők helyzetére, de a más területeken is megfigyelhető a diszkrimináció növekedése. Nagyon fontos, hogy e, az Európai Unió a diszkrimináció elleni harcban vezető szerepet játszon, és e, ez egy nagyon érzékeny kérdés, sőt, még annál is több. Ne, hogy képzeljük el, e, képzeljük el, hogy hogyan tudjuk elmagyarázni a polgároknak, hogy miért nem tudunk előrelépni ebben a témában, miért blokkoljuk ezt a, ezt a kérdést. Most pont, amikor válság van, nekünk meg kell mutatnunk azt, hogy, hogy védjük a polgárokat két dolog, amit szeretnék említeni. Az első, felmerültek bizonyos érvek a tagállamok részéről, amelyekkel megmagyarázzák, hogy miért blokkolják ezt a témát. Hát egyrészt említik a költségeket, aztán ugye a bizonyítás kérdése, a bizonyítás terhe, mint kérdés felmerül de azonban nézzük meg, hogy mennyibe kerül az, hogyha nem fogadjuk el ezt az irányelvet. Ez nem csak eh, erkölcsi kérdés, hanem konkrét kérdés, például a szolgáltatásokhoz való hozzáférés, az egészségügyi ellátáshoz való, eh, lakáshoz való eh, hozzáférés milyen fontos szerepet játszik, hogy hogyha ezeken a területeken fennmarad a diszkrimináció, akkor az elfogadhatatlan, ezért a diszkriminációmentesség irányelvet el kell fogadni. Másik dolog, amit mindenképpen említeni szeretnék, a Koreper, illetve az EBSCO-ban már felmerült ez a kérdés, mi a, mi a mozgástér? Hogy lehet itt előrelépni? Korábban felmerült a megerősített együttműködés lehetősége ebben az irányelvben. Ez egy olyan lehetőség-e, amelyet még mindig komolyan vesznek? Valahogy hogyan lehet ezt a vitát kivinni a zsákutcából? Hogyan lehetne tehát ebből esetleg a megerősített együttműködésből előnyt kovácsolni és előrevinni a témát? Köszönöm szépen, Szilvi, mondja az elnök. Szófi következik a liberálisok részéről. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen az olasz elnökség és az Európai Bizottság támogatását ebben a témában. Árnyék jelentéstevője voltam ennek a témának az előző előtti mandátum óta. Ez az egyik legrégebb óta, futó ügy az Európai Unióban, és éppen ezért, és ezt hiszem, hogy más kollégák is felvetették ezt, amit az olasz elnökség mondott, tehát, hogy az összes tagállam ugyanazt az célt követi, nos, úgy látszik, hogy mégsem. Hát ez európai parlament 2009 márciusában eh, elfogadott egy közös álláspontot, most ezt miért nem lehet copy paste és elfogadni? Ne csináljunk már úgy, mintha annyira nehéz lenne eh, technikailag ez a téma, nem, a politikai szándék hiánya a probléma. 2008 óta az eredeti javaslatok óta a politikai klíma megváltozott, a politikai valóság megváltozott, és nagyon sok kormány, amelyek most kormány, nagyon sok pár, amelyek most párt, amelyek most kormányon vannak, azok az antiszemita, homofób, cigányellenes, antiszemita, de ezt már mondtam, stb. stb. szélsőjobb, populista pártok nyomása alatt vannak. Azt hiszem, hogy eléggé szél, ö, teljesség igényével soroltam fel ezeket a pártokat. Nos, ez, a kormányon lévő pártok az ezen pártoktól való félelmük miatt nem tesznek lépéseket? Úgy, úgy tűnik, hogy igen. Hogyha ez technikai kérdés, akkor miért nem ö, nyújtanak be ö, konkrétan álláspontot, megoldási lehetőséget? Hogyha valóban az egyenlő bánásmódot ö, támogatják, akkor ezt nagyon gyorsan el lehet fogadni, egy délután munka alatt el lehet fogadni. Hadd emlékeztessek mindenkit arra, hogy 2008-ban kezdődött ez, az, ez a folyamat, most 2014 van. A tagállamok mikor kívánják lezárni ezt? Hány évig akarnak még az európai polgárok, kell még az európai polgároknak várni erre? Az egyenlő bánásmód hogyha a fogyatékkal élők számára az egyenlő bánásmódot biztosítjuk, ez nagyon költségesnek tekintik a tagállamok. Hát ezt, ezt az érvet használjuk folyamatosan, hogy valaki fogyatékkal él, és mégis dolgozni tud a társadalomban, az miért kerül többe, mint hogyha valaki fogyatékkal él, és nem dolgozik, nem járul hozzá a társadalomhoz. Ez nem, ezt nem értem. A fogyatékkal élőket nem lehet kihasználni erre. 2008 óta már mindenki elfogadhatott volna, akár az irányelv mellett, akár az irányelv nélkül, elfogadhatott volna akadálymentesítésre vonatkozó intézkedéseket. Például az új épületek, ha az új épületek épülnek, azok mind legyenek akadálymentesek. A régieket már akadálymentesíteni lehetett volna ennyi idő alatt. A tagállamoknak miért van szükségük európai irányelvre ahhoz, hogy a polgáraikat, polgáraik számára az egyenlőséget biztosítsák. Szubszidiaritás, alapvető jog. Ez egy alapvető jog ez a kérdés. Ne csináljunk már úgy, mintha ö, tényleg annyira nehéz lenne ez a kérdés. Vegyük le ezt az állarcot, legyünk őszinték, ö, fogadjuk el ezt a javaslatot, fogadjuk el ezt, amit az Európai Parlament javasolt. Köszönöm. Rendben, mondja az elnök. Köszönöm szépen. Sophie? Um, okay, next is um, Mr. Chrysigonis. Um, please. Figueres következik, tessék. Mr. Chairman, uh, GUE... Elnök uh, úr, a GUE teljes mértékben támogatja ezt az irányelvet. Mindemellett ezt a uh, hipokráciát, ezt a kétszínűséget a tanács részéről, illetve a bizottság részéről mindenképpen uh, kritizálnom kell. Az európai elit uh, illetve az európai vezetők az alapjogokra hivatkoznak folyamatosan, de nem akarják azt, hogy konkrét törvények vonatkozzanak, kössék meg a kezüket az alapjogok biztosításával kapcsolatban. Ezért halasztják folyamatosan ennek az irányelvnek az elfogadását. Hadd adjak konkrét példákat arra, hogy az európai vezetők mit értenek Európa jogon és egyenlő bánásmódon. Például a memorandum, a Trojka memorandum programot említeném, amelyeket rákényszerítenek egyes tagállamokra, például Görög, Görögországra. A Trojkában kétharmadban az Európai Központi Bank és az Európai Bizottság tisztviselői vesznek részt, az arra kötelezték Görögországot, hogy a legtöbb szociális juttatást töröljék el, a fogyatékkal élőknek juttatott szociális juttatást. Ez borzasztó módon megsérti a 21-es, az alapjogi karta 21-es cikkét, amely pedig érvényben kellene, hogy legyen. Egészen egyértelmű, nem akarják, hogy törvények, jogszabályok vonatkozzanak rájuk mint például ez az irányelv. Emellett, ami a foglalkoztatást illeti, a trojka a görög kormányt arra kötelezte, hogy csökkentse a legalacsonyabb béreket, amelyeket a fiataloknak fizetnek, a, mégpedig a létminimum alá. 15%-kal a létminimum alá ö, csökkentették, ö, kötelezték erre, ö, hogy csökkentsük a béreket, és ezzel az összes többi foglalkoztatottra is ö, érvényes ez. Holott van egy irányelv, amely már életben van, és az alapjogi karta 21-es cikke és egyértelműen utal arra, hogy ez a diszkrimináció elfogadhatatlan. Tehát a koralapú diszkrimináció. Ezért egyértelmű, hogy a politikai szándék hiányzik, és ezt a kétszínűséget mindenképpen fel kell vetnünk, és el kell ítélnünk. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Cserek képviselő az ECR részéről. Merci, monsieur le président. Köszönöm szépen, elnök úr. Lengyelül fogok beszélni. Wszystkim e, chciałem podziękować e, pani Köszönöm. Először is szeretek, szeretnék köszönetet mondani Lulácsek asszonynak és Intfeld asszonynak, akik e, a fogyatékkal élőkről is szóltak. Köszönöm tehát, hogy szolidárisak ezen személyek felé. Én a, annak idején a lengyel parlament elnöke voltam, és bizonyos építészeti változásokat hajtottunk végre, hogy az akadálymentességet elérjük. Amikor a biztosok meghallgatásai folytak, azt hallhattuk, hogy a bizottság úgy véli, hogy az LGBT jogok is részét képezik ennek a csomagnak. Most valójában nincs szó ilyen konszenzusról és nem csak a lengyel, vagy a magyar, vagy a litvány alkotmányra gondolok, nem csak a horvát népszavazásra, amely egyértelműen bemutatják, hogy itt nincs, nincs konszenzus, hanem különböző mozgalmakra is, különböző tagállamokban, ahol ilyen értelmű jogszabályokat fogadtak el. Tehát vannak olyan országok, akik az LGBT jogokat nem tudják elfogadni az emberek. Van egyfajta szociális norma, a monogám család fogalma vagy modellje. Szerintem ez nem csak egy, egyetlen opció az összes többi lehetőség tengerével, hanem erkölcsi norma. A homoszexualitás népszerűsítése a homoszexualitás a politikában megosztó jellegű, hogyha az LGBT jogokat például a bővítési tárgyaláson is megjelenítjük, például Moldáviával kapcsolatban, ez nyilván nem feltétlenül válik a javunkra. Szerintem az Európai Unió morális, erkölcsi és jogi örökségét nem szabad így megkérdejelezni. Most a szocialista frakció köz, következik. Köszönöm szépen. Azokhoz szeretnék csatlakozni, akik azt mondják, hogy azonnal kell foglalkozni a fogyatékosok kérdésével. Tallinnban, múlt héten mi a szociáldemokraták rendeztünk egy konferenciát a méltányossághoz, vagy a méltósághoz való jogról. Gondoljunk azokra is, akik sokszorosan, többszörösen fogyatékosok. Reméljük, hogy illetve ők is remélik, hogy mi itt a parlamentben meg tudjuk oldani az ő gondjukat. Nem csak a munkahelyen történő diszkriminációról van szó, hanem másról is szó van. A fogyatékkal élők 80%-ának gondjai vannak a mindennapi életben, méltóságokat, méltóságukat megsértik, és gyakorlatilag a családnak kell viselni a fogyaték terhét. Úgy tűnik a vállam nem gondolja úgy, hogy megfelelően kéne segíteni ezeknek a családoknak, ezeknek az embereknek a, a, a sorsát. Van egyfajta minimum segítség, de ettől még nem élhetnek méltó életet ezek az emberek. Pedig mindenkinek joga van a méltó élethez, azok is, azoknak is, akik többszörösen fogyatékosak. hogyha a munkaerőpiacon el tudnak helyezkedni az ilyen személyek, annak ugye gazdasági előnye is van, de alapvetően nem gazdasági kérdésről van szó, hanem az emberi méltóságról. Köszönöm. Köszönöm. Stevens asszony, Helga következik. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Tisztelt elnök úr! Szeretnék mindenkit arra emlékeztetni, hogy az európai lakosság 10%-a szenved valamilyen fogyatékosságban. És hogyha ide számítjuk még a családokat is, akkor elég sokan szembesülnek a fogyatékossággal. A fogyatékosok is teljes jogú polgárok, ez nagyon fontos, nyilván az irányel nem fog mindent megoldani, ez evidencia, de nagyon fontos, hogy a jó irányba mozduljunk előre. A fogyatékkal élők sokat tehetnek a társadalomért, de meg kell nekik adni erre a lehetőséget. Hogyan tehetjük ezt meg? Az akadályokat kell legyőzni, ez már az oktatással vagy a lakással kezdődik, nagyon sok szociokulturális akadály is létezik. El kell azt érnünk, hogy teljes mértékben részt vegyenek a társadalmi életben is a fogyatékkal élők az összes tip, ezt megakadályozó gátat, akadályt le kell bontani. A legtöbb tagállam aláírta és ratifikálta már azt az egyezményt, ami a fogyatékos, fogyatékkal élők jogáról szól. Sokat beszélünk erről, de ez mind csak beszéd, valós tényekre, tettekre van szó. A helyi regionális hatóságoknak, illetve a tagállamoknak komolyan kell venni ezeket a szabályokat, ezeket a jogszabályokat, modellként kell ezek iránt viseltetni. És szeretném, hogyha mindenki büszke lehetne arra, hogy létrehozza, létrehoz egy igazív, inkluzív politikát. Elnök, köszönöm, Helga. Elég sokan jelentkeztek szóra, úgyhogy most lezárom a hozzászólók listáját. Niedermüller Péter következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Magyarul fogok beszélni, mert a lengyel kollégám Magyarországról is szólt. Amikor a lengyel kollégám megszólalt, úgy éreztem, mintha visszamennénk száz évvel az időben. Szeretném neki és mindannyiunknak mondani, hogy nincsenek egyértelmű mindenki által elfogadott valamiféle monopól helyzetben lévő családformációk. és még inkább szeretném neki mondani és mindannyiunknak hogy szó nincs arról hogy a magyar társadalom eltélné az azonos neműeknek a házasságát a családformáját a magyar kormány az amelyik ezt eltéli és ez egy rendkvül erős különbség. azt gondolom hogy nekünk az európai parlament képviselőinek semmiféle fajta lehetőségünk nincs arra hogy a szexuális orientáció alatt, miatt egyes embereket megkülönböztessünk, hogy a szexuális orientáció okán egyes embereket kizárjunk. Éppen ezért azt szeretném mondani, hogy ez, <clears throat> amikor szexuális orientáció alapján teszünk megkülönböztetéseket, hátrányos megkülönböztetéseket, ez az alapvető emberi jogoknak a lehető legdurvább megsértése. Thank you. Thank you, Peter. Köszönöm, Péter. Uzsodzsovszki úr következik. Pani Przewodniczący, Wysoka Komisja, też będę mówił... E, Köszönöm szépen. Elnök úr, én is lengyelül fogok beszélni. Hogyha pozitívan nézzük ezt a pozitívan viszonyulunk ehhez az irányelvhez, akkor a fogyatékossággal, a fogyatékosok jogaihoz is pozitívan kell viszonyulnunk. Hogyha a bizottság olyan javaslattal állna elénk, ami alapvetően a fogyatékosságról szól, akkor ezzel nem is lenne baj. Sajnálatos módon azonban nem tudok egyet érteni az egyik előttem szólóval, aki néhány tagállamot azzal vádolt, hogy ott elfogadott az antiszemitizmus és a diszkrimináció. A Lisszaboni szerződés a tagállamokra felelősséget ró, ugyanakkor néhány hagyományos alkotmányt is tiszteletben tart. Mi úgy gondoljuk, hogy egy emberi lény és családjának vannak alapjogai, és a tagállamok közül többen ezeket megfelelően tiszteletben is tartják. Bizonyos szerződések, egyezmények vannak érvényben, ugyanakkor vannak még élő hagyományok is, amelyeket tiszteletben kell tartani. Nézzük Lengyelország esetét. Mi az LGBT ideológia ellen vagyunk, a hagyományos családnak a joga, amiről az előtt, egyik előttem szóló beszélt, nem egyetlen opció csupán, egyetlen társadalmi lehetőség. Ez az európai civilizáció egyik alapköve, a római idők óta, a régi rómaiak orta, óta. És sokan mondják azt, hogy ez társadalmunk egyik alapvető része. Az antidiskriminációs vagy a diszkrimináció ellenes irányelv arra kényszeríteni a tagállamokat, hogy olyan jogszabályokat fogadjanak el, vagy valósítsanak meg, amelyek mondanak hagyományaiknak, alkotmányaiknak. Hogyha csupán fogyatékosokról lenne szó, akkor azt tudnánk támogatni. Tehát ezt a társadalmi csoportot mi is szívesen felkarolnánk. Jureket, Jurek urat, Jurek úrról, úrnak azt mondanám, hogy az LGBT ideológiával kapcsolatban egyértelmű a helyzet, ezt mi ellenezzük, tehát ezzel kapcsolatban egyértelműen ideológiai konfrontáció van, ez megosztja a társadalmat. Um, okay, well... Jó, kedves kollégák, a vitát lassan le kell zárnunk. Köszönöm szépen a vitában való részvételt. Láthatjuk a bizottságunk hatáskörének egy fontos része ez napi rendi pontról van szó, vagy ügyrendi pontról van szó? Igen. Tényleg rendben van, hogy bármiféle állásfoglalást tegyünk itt a terem, hogy olyan dolgokat mondjunk, amelyekkel megalázzuk az embereket. Nem gondolják, hogy valahogy reflektálnunk kellene erre, és valahogy világosan állást kéne foglalnunk, és szabályokat kéne alkalmazni itt a parlamentben és a szakbizottságban egy ilyen támadásnál. Egyszerűen elveszítjük az arcunkat teljesen, és fel vagyok háborodva, és nem maradhatok itt a teremben, nem tudok lélegezni, ha ilyet hallunk. Én már reagáltam a korábbi hozzászólásokra, ezt hallhattad és hogyha kommentálni szeretnéd, és mindenkinek joga van, hogy ezt megtegye. Kedves kollégák, úgy gondolom, megvan a véleményünk erről, és tisztában vagyunk. Nem akarok ezzel vitát nyitni. Azt hiszem, hogy egyértelműen elmondták, hogy mire gondolnak. Úgy gondolom, hogy más kollégák is hasonlóan gondolkodnak és most és nem kell kiragadni természetesen a jó pontokat sem. Itt a diszkriminációmentességgel foglalkozó irányelvről beszéltünk, és fura és igen pozitív pontokat hallottunk, hallottunk és Lunacek kolléganőt szeretném megkérni, hogy foglalja össze ezt a vitát, zárja le. Én hosszú évekre vezethető vissza ez a vita. És most elakadt a tanácsban, ők foglalkoznak ezzel. Hallottuk, hogy miért nagy külső nyomás is van, és az olasz elnökségnél azt hallottuk, hogy jó munkát végeztek, de ennek ellenére e, igenis a haladás ellenesek nyomást gyakorolnak látjuk a rokon szenvedt az együttérzést, és azt gondolom, hogy olyan helyzet nem fogunk eljutni az, egy könnyen az egyhangú döntésre a tanácsban. Azt gondolom egyenlőre meghallgattuk a különböző véleményeket, és most eljutottunk oda, hogy összefoglaljuk a mai vitát, és kérem az előadókat, hogy végezzék a munkájukat. Tehát szeretném felkérni az előadót, hogy foglalja össze a vitát, és mondjon néhány szót arról, hogyan képzel a jövőbeli munkát. Látjuk, hogy vannak nehézségeink, van egy strukturális nehézségünk a tagállamokkal pillanatilag, nehezen fogunk tudni haladni. Ulrika, azt szeretném, hogy mondd el, hogyan látod a parlament részéről a további munkát. Köszönöm szépen, elnök úr. Mielőtt ezt megtenném, reagálnom kell, amit Wikström, Cecilia Wikström is mondott, mi történik itt a teremben. Riadroszk és Jörgen urak is szeretném megkérni önöket, hogy olvassák el először a szöveget. Hiszen a javakhoz és a szolgáltatásokhoz való hozzáférésről beszélünk, tehát mindenkinek lehetővé szeretnénk tenni, hogy béreljen egy lakást, és nem kaphatják azt a választ, nem akarom, hogy homoszexuálisok vagy valami fogyatékkal élő béreljen egy lakást, vagy egy... És most, most nem előnyökről beszélünk, most, vagy hogy ez, olvassák el az irányelvet. Ez az első kérésem. A második kérésem az LGBT jogok nem ideológiai kérdést jelentenek. Ezek az emberek léteznek, megvannak, mindig is voltak már a, a római korban is, az antik időkben is voltak és a világ minden részén, világ minden kultúrájában voltak ilyen emberek, minden vallási csoportban ők vannak, vannak a katolikus egyházban, és más keresztény egyházakban, a zsidókban, az iszlám, mindegy, bármelyik vallás, mondjuk ilyen emberek léteznek. Tudnélik, ez nem választás kérdése. Nem dönti el az ember, hogy kibe lesz szerelmes. Ez megtörténhet az önök gyerekével is az unokáikkal is megtörténhet, ha vannak ilyenek, testvérekkel megtörténhet ez. Igen, apa, anyja későn jön rá gyakran, tehát akiknek már gyerekeik vannak, hogy mondjuk biszexuálisak, vagy ugyanazon nemhez vonzódnak. És amit önök itt mondanak, az egy diszkrimináció és személyesen, bár nem akarom ezt személyes síkra vinni, de azt gondolom, hogy amit nők mondanak, önök nekem azt mondják, mint Lebbikus nő, több mint 30 éve vallom ezt. És nekem azt mondják, hogy például ha kidobnak egy kávéházból mert a partneremmel akár még csókot is váltottunk egy... Valamikor ez történt Ausztriában, nem velem történt, nem engem dobtak ki, de olyas valakit, igen, ezt akarják, hogy továbbra is fennmaradjon, hogyha az LGBT-t ki akarják venni az irányelv hatája alól. Egyszerűen nem tudom megérteni, hogy ez az irányelv egy eszköze annak, hogy valamit rákényszerítsenek a tagállamokra. Nem értem, hogy miért mondják, hogy ez valamiféle ideológiai konfrontáció eszköze. Mi az ideológia, hogyha az ember beleszeret valakibe? Mi ebben az ideológia? És ha nem akarja ezt elrejteni, és ö, ö, szeretnénk ezt elmondani otthon a szülőknek, és úgy, hogy közben nem kell félni, hogy kidobnak emiatt, és hogy nem kell félni attól, hogy kidobnak az iskolából, vagy elnyomnak, vagy mindenféle rosszat mondanak rád. Ez? Mi ezzel a gond? Nem látom. Önök azt mondják, ez a fajta ideológiai dolog, ez létezik a lengyel szennyben. Ön elnök volt. Ott Robert Bidrondot talán még ismeri is, őt beválasztották oda. Elmúlt héten Mexikóban találkoztam vele egy nemzetközi ö, homoszexuális konferencián. Több mint 500 LGBT ember volt jelen mindenhonnan a világból. És az Európai Unióra úgy tekintenek, ahol az LGBT jogok tényleg élenjáróan kerülnek megemlítésre. Ezeknek az embereknek is van egy méltóságuk, és nem kell félniük, mert számos országban mint, a, olyan emberek, mint én, azokat leölik, vagy börtönbe vetik. Most hagyjuk, hogy az ember nyíltan fellép a partnerével, vagy akár gyereket neveljen, vagy béreljen egy lakást. Ez én egyszerűen elvárom önöktől, hagyják abba ezt a beszédet az ideológiai konfrontációról, mert az Európai Unió nem kényszerít rá a tagállamokra semmit az önök parlamentjai, az önök kormányai egyetértettek az alapvető jogok kartájával, elfogadták azt, amely nyilvános, nyilvánvalóvá teszi, hogy szexuális orientáció alapján senkit sem lehet diszkriminálni. A Lisszaboni szerződést is a saját kormányék fogadták el, nem tudom, hogy ön éppen akkor a parlament elnöke volt-e, de az önök kormányai lengyel kormány fogadta el azt most miről beszélnek itt az EU esetében? Önök az EU érdekei nem kényszerítenek a tagállamokra, csak azt akarjuk, hogy a tagállamok tegyék világos, hogy az LGBT jogok, mint a fogyatékkal élők esetében ugyanúgy, vagy ha vannak emberek, akik nem a többséghez tartó vallást gyakorolnak, vannak idős emberek is például, és nem akarják, hogy diszkriminálják őket. Mindenki számára egyenlő jogokat kell alkalmazni. Ulrike, mondja az elnök. Lassan befejezem. Hmm. 30 másodperc marad. A legtöbb képviselő, aki beszélt, támogatta azt, amit mondtam az elején és ezért akartam ehhez még hozzáfűzni valamit. Az ECR véleményét hallottuk, és remélem, hogy a kolléga itt van legközelebb az ECR-től, és nem a te... Azt gondolom, hogy az elnökséggel együtt működve, együtt haladva akarjuk elérni a célunkat. Jó lenne, hogyha az olasz elnökség nagy lépésekkel tudna haladni és elérni a célokat, és le, be, le tudna zárni ezt. Én azokkal a kormányokkal kívánok együtt működni, és az olasz kor, és és meg kell győzni azokat, akik vonakodnak, ezért próbálom önöket meggyőzni arról az árnyékelődokat és a képviselőket is, akik hajlandók együttműködni, próbáljuk meggyőzni a kormányokat. És itt a költségekről is beszéltünk. Nem a költségekről szól a dolog, hanem az egyenlőségről, a méltóságról. Ezzel be is fejezem. Köszönöm szépen, Ulrike. Most pedig kérem az elnökséget, a, a kicsi egy kicsit, kicsit túlszaladtunk az időnkön, úgyhogy kérem viszonylag röviden, és szeretném, hogyha haladnánk ebben az ügyben. Sajnos túl sok időnk nincs, mint mondtam, egy néhány dolgot hallottak, és egyértelmű volt, amit útra való adtunk önöknek. Köszönöm szépen a kiváló vitát a kollégáknak. Nem Én szeretnék reagálni Wikström asszonyra, de sajnos ez egy horizontális irányú, nem, majd visszatérünk erre még. Most itt le kell zárnunk a vitát. Azt gondolom, hogy intenzív vitára számíthatunk a következőkben. Kicsit feljebb váltunk a sebességgel. Itt vannak a kollégák a következő napi rendi ponthoz az EU bűnüldözési képzése foglalkozó ügynöksége. Kinga is itt van az előadó, és, és először a bizottságot hallgatjuk meg ebben az ügyben. Tehát a bizottság következik. Köszönöm szépen, elnök úr, igen, tisztelt képviselők. Igen, a vitához képest, amelyet lefolyt, amihez hallottunk, de ez egy más sebességet jelent, de örülök annak, hogy az szakbizottság lehetőséget ad az Európai Bizottságnak arra, hogy foglalkozzunk ezzel az új rendelettel, amely a szípol működését szabályozza. Az elmúlt évben el kell, hogy mondjam, elég sokat tárgyaltunk a szípolról, a cepolról, de itt nem mindig a tevékenységet vizsgáltuk, vagy az érdemi munkáját, vagy a hozzáadott értékeket. Itt inkább az összevonásról beszéltünk, a fúzióról, illetőleg a cepol székhelyéről. Minden esetre ez is fontos volt, hogy rámutassunk arra, hogy a CEPON reformja szükségessé vált, és a célok elérésével hozzuk a struktúráját jobban összhangba. A felülvizsgálat, a jogi keret felülvizsgálat ezért szükségessé vált, és célul tűztük ki a bizottságnál. E mögött a javaslat mögött a következő pontok állnak, hogy miért hoztuk ezt létre. Egyrészt a CEPOL keretét szeretnénk megreformálni és összhangba hozni más ügynökségekkel, és megfelelő eszközöket biztosítsunk arra, hogy elvégezze a munkáját, a képzést a bűnözés területén. A második pont, hogy az ügynökség jövőbeli székhelye Budapesten legyen, és harmadik pedig a társjogalkotók esetében szeretnénk a jelenlegi tanácsi rendelet felülvizsgálatát kezdeményezni. A bizottság javaslata az előkészítő munkákkal foglalkozik. 2011-2012-ben végeztük ezt el, és utána alapítottuk meg. Itt kívántuk modernizálni a jogalapot, amely, szabályoz, amely alapján szabályozzuk a CEPOL-t. Egy sor eredményre jutottunk a vizsgálatok során, és itt rámutattunk arra, hogy mennyire fontos a bűnüldözési képzési rendszer, a LEC, fontosságára, hogy ez, ezt hatékonyabbá kell tenni, és hatásosabbá. Egyébként rá kell mutatni arra is, hogy különböző irodák között komoly különbség van a fejlettségköt tekintve. Itt eredményre jutottunk, és a társjogalkotók elvárása az, hogy a CEPOL maradjon továbbra is ügynökség, és a székhely legyen Budapest ezt a javaslatot, amit a bizottság készített, megadja a jogi keretet a modernizációs munkákhoz. Szeretném kiemelni, hogy a javaslat jelenlegi formájában plusz pénzügyi terhet nem jelent, ezt egyébként taglaljuk is a jogalkotási pénzügyi kimutatásban. Ez a költségvetési fegyelmet is jelenti, hiszen azt látjuk, hogy az Európai Bizottság közleménye egy maximális összeget állított meg 2013. júliusában, amikor is a decentralizált ügynökségek pénzügyi és személyzeti ellátással foglalkoztunk. E, e, javaslat egyébként követi a standard javaslatok módját, amelyet a bizottság dolgoz ki teljes mértékben tükrözni kívánjuk a közös megközelítést, e, amelyet a független ügynökségekkel, a decentralizált ügynökségekkel kapcsolatban alkalmazunk, ami pedig a tartalmat illeti. A javaslat esetében itt megfelelő jogi mandátumot biztosítunk a CEPOL számára, és megfelelő forrásokat is biztosítunk arra, hogy végrehajtsuk azokat az oktatási feladatokat, amelyeket a közlemény tartalmaz. És az irányítást is szeretnénk javítani a jobb hatékonyság útján és azon elvek alapján, amelyeket a közös megközelítés tartalmaz a decentralizált ügynökségek esetében. Most a koordináló feladat kijelölésénél a LEC kapcsán a javaslat kibővíti a CEPOL lehetőségeit arra, hogy támogassa, fejlesz-e és biztosítsa a képzést és továbbképzést a minden szinten dolgozó személyzet számára, és a tagállamoknak segítséget, személyzeti segítséget nyújtson a bűnüldözési képzés területén. Ez más, ez azt jelenti, hogy nem kívánunk beleavatkozni a nemzeti előjogokba, ezek továbbra is teljes mértékben fennmaradnak ezen a területen. És a szubszidiaritás egy rendkívül fontos pont, a CEPOL szerepe kibővíti a lehetőségeket a képzés területén, de nem kíván beavatkozni az egyes tagállamok lehetőségeibe. A szélesebb körű célok azt is jelentik, hogy a közleménnyel összhangban az ügynökség munkájának a keretét is átalakítjuk. Az Európai Bizottság úgy gondolja, hogy az összes ezen a területen dolgozó egy alapvető tudást kell, hogy kapjon az idevágó eszközökkel kapcsolatban. Ne csak a vezetők, ide tartoznak a fiatal tisztviselők, a vámtisztviselők, de már olyan emberek is, akik egy ideje dolgoznak ezen a területen az EU bűnüldözési jogának összefüggésében. Szeretnénk tudatosítani annak fontosságát, hogy a hatékony határokon átnyúló együttműködés mennyire fontos a bűnözés megeldezésében, a súlyos bűnözés megeldezésében is, és szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy specializált képzést biztosítsunk EU témában a súlyos és a szervezett bűnözéssel szembeni fellépésnél az embercsempészet, a kiberbűnözés, a pénzmosás tartozik ide, méghozzá oly módon tesszük ezt, hogy a tagállamok szintjén felmérjük a tényleges igényeket a bűnüldözési képzési rendszer nem egy plusz célt jelent az ügynökség esetében, hanem egy strukturáló szerepet játszik, amely a CEPOL munkáját kiegészíti, és a kínálatát is javítja. A minőség mellett tesszük le a garast, a párhuzamoságokat kívánjuk megszüntetni, és intenzívébb ten, szeretnénk tenni ezen a területen a képzési munkát, miközben természetesen az tagállamok jogaiban nem kívánunk belavatkozni. Az irányításról már beszéltem, egy néhány szót szólnék még az elszámoltathatóságról is. Az, e- a javaslat új mechanizmusokat vezet be a parlamenti ellenőrzés ügyében, és ezzel bevonnánk a nemzeti parlamenteket is. Tudom, hogy túl sok időm nincsen, Továbbra rövidítem az előadásomat, hogyha megengedik, egy néhány dolgot felvetnék még. Szerintem rendkívül fontos aláhúzni, hogy ez nem egy forradalom ez a javaslat, hanem egy evolúciós megközelítést alkalmaz. Az eddig elért sikerekből indulunk ki az ügynökség esetében és a már meglévő architektúrából Éppen ezért külön szeretném hangsúlyozni azt is, hogy nagyon fontos az Európai Bizottság számára, hogy megőrizzük a hálózati jellegét a CEPOL-nak. A, CIP, a CEPOL továbbra is egy ügynökség marad, amely az képzési intézetek, a tagállami képzési intézetek hálózatát vonja össze és erősíti Szerintem most abba kell hagynom a bevezetőt. Azt úgy gondolom a javaslat lényegi pontjait kiemeltem, és kíváncsian várom a hozzászólásaikat. És én is eh, Gál asszonytól elnézést kérek, és a következő pontokban szóló kollégáktól is, hogy kicsit túléptük az időt, de most átadom a szót Kingának. Igyekszem. Igyekszem rövidre fogni. Köszönöm szépen, elnök úr mindig is hittünk itt a parlamentben abban, hogy a magas szintű képzés elengedhetetlen a bűnöldöző szervek számára, hiszen csak így lehet szembenézni a szervezet bűnözéssel, határon átnyúló bűnözéssel. Ehhez modern, hatékony, független és megfelelő munkatársi állományjal rendelkező CEPOL ügynökségre van szükség. Az is teljesen világos volt mindannyiunk számára, hogy szükség van arra, hogy a meglévő keret, jogi keret, a CEPOL jogi keret megfeleljen a Lisszaboni szerződésnek és az európai bűnüldözési, képzési programban szereplő céloknak. Ezért nagyra értékelem a javaslatokat, és az itt elhangzottakat. Azt gondolom, hogy ez lehetőség, lehetővé teszi azt, hogy a CEPOL jogi alapját modernizáljuk, a Lisszaboni szerződés változásainak megfeleljünk, az Európai Parlament és a Nemzeti Parlamentek szerepét biztosítsuk, és az új bűnöldözési, képzési program elveit ezzel a CEPOL érvényesíteni tudja majd azt is gondolom, hogy az is nagyon fontos, hogy a CEPOL fő architektúrája nem szabad, hogy változzon, tehát a politikai, a rendőri akadémiákkal, rendőrakadémiákkal, rendőri képző intézményekkel továbbra is együtt kell működni a CEPOL-nak korlátozott forrásai vannak, ezért csak néhány fontos tematikus eh, területre kellene koncentrálni, amelyek valóban eh, európai eh, határon átnyúló értéket képviselnek és az európai intézmények által meghatározott prioritásokat követik. A CEPOL tehát pragmatikus, jövőbe tekintő perspektívát kell, hogy alkalmazzon, és a jövő képzési szükségleteit kell, hogy kielégítse. A CEPOL alapjogi elveken alapuló megközelítését fenn kell tartani, és az új bűncselekmények, mint például a pénzügyi bűncselekmények, illetve a cyber eh, bűncselekményekre való koncentrálás nagyon fontos. A CEPOL koordinációs és támogató szerepét erősíteni kell, hogy elegendő forrást kapjon ez az ügynökség, biztosítani kell az, hogy Európai Uniós szintű képzést tudjanak nyújtani mind a rendőrtiszteknek, mind pedig maguknak a képzőknek. Tehát a képzők továbbképzését is biztosítani kell. A nem koordinált kezdeményezéseket el kell kerülni, nagyon fontos, hogy a minőségre koncentráljunk, a képzés minőségére, és természetesen az adó fizetők pénzének legjobb, leghasznosabb felhasználására a cepolnak tehát bizonyítania kell azt, hogy költséghatékony. Egy nagyon mm, szerény költségvetéssel dolgozott eddig ez az ügynökség, e, úgyhogy nagyon fontos megvizsgálni azt, hogy európai alapokat találunk-e, e, vagy jobban tudjuk-e ezt kanalizálni, anélkül, hogy az európai költségvetést ne e, terhelnénk le, de a polgároknak pedig mindenképpen igyekezni kell értéket biztosítani. Köszönöm szépen, Kinga. Nagyon fontos ez a téma. Annak ellenére, hogy nincs túl sok időnk, a részleteket mindenképpen meg kell vizsgálni. Ami az árnyék jelentéstevőket illeti, kérdezem a szocialista árnyék jelentéstevőt, hogy kíván-e hozzászólni, ővé a szó először. Köszönöm szépen. Én nem vagyok árnyékjelentéstevő, de szeretnék hozzászólni. Passo per un intervento. Mondhatok valamit? Sí, grazie. Köszönöm. Először is örülök annak, hogy beszélünk erről, és nagyon örülök annak, hogy szeretnénk szeretnénk a CEPOL képzést, a képzést és a CEPOLon belüli képzést hatékonyabbá, modernebbé tenni. Hadd mondjam el a véleményemet. A javaslat harmadik pontja azt mondja ki, hogy az egyik célkitűzés az, hogy bűnügyi vagy rendőri ágazatban az Európai Unióban a képzést magas szintre emelni, hogy ezzel hozzáadott értéket hozzunk létre. Ugye ma itt a Libében egy másik nagyon fontos irányelv tervezetről is fogunk beszélni. A bűnügyi, a kiskorúakra vonatkozó bűnügyi eljárásokról szól ez. Erre vonatkozóan úgy gondolom, hogy külön képzésre van szükség a rendőrségben, a rendfenntartásban, tehát a, a kiskorúakra vonatkozóan. Kérdezem, hogy ott azon képzéseknél, ahol az Európai Uniónak hozzáadott értéke lehet, itt helyet kaphat-e az a képzés, amely a kiskorúak bűncselekményeivel foglalkozik, különös tekintettel a határon átnyúló bűncselekményekre. A, kis, a kiskorúakra vonatkozó ö, irányelv 19-es pontja, illetve a CEPOR-ról szóló irányelv között, mint egy kis ellentmondás lenni, jó lenne, hogyha a hatékonyságot tudnánk növelni azért, azzal, hogyha ezzel a nagyon fontos ágazattal részletesebben tudnánk foglalkozni. Köszönöm. Köszönöm. Az ALDE következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is felvetném még egyszer a kérdés a CEPOL helyszínét. Még még mindig felmerül a kérdése a CEP, annak, hogy a CEPOL és az Európol összeolvadjon, illetve Eh, hogy ha ez nem eh, valósul meg, akkor ezek közel legyenek egymáshoz. Az Európai Bizottság eddig azt mondja a hatástanulmányában, hogy a helyszín megváltoztatása eh, további költségekkel járna, és ez elfogadhatatlan. Az Európai Bizottság újra folytassa a munkáját, és méreható és őszinte hatástanulmányt kell, hogy készítsen. A, a tanácsbeli zárlatok mögött hozott döntés, amely szerint Budapesten legyen a CEPOL székhelye, ez további költségekkel járhat, és a szinergiákat nehezé teszi. Most nyilvános vita van világos képet kell adni a polgárok számára arról, hogy a hatékonyságot támogatjuk-e, a költségek alacsony szinten tartását, vagy nem. Éppen ezért azt kérem az Európai Bizottságtól, hogy egy egyszerű kérdésre válaszoljon, mi a hosszú távú költségvetési implikációja annak, hogyha a CEPOL Budapestre költözik, a helyet, hogy Hágában az Európollal egy épületben lenne. Ami a ö, tartalmat illeti, hát túl sok minden újdonságot nem tudunk meg. Ez azt hiszem, hogy nagyon sok mindent lehetne még ezen a szövegen javítani, főleg ami a képzést illeti. Azt gondolom, hogy a szükséglet alapú megközelítést kell választani, és az EU akinak való jobb hozzá meg, megfelelést és a közös értékeket illetően is nagyon fontos lenne megvizsgálni, hogy hogyan lehet erősíteni az alapjogi megközelítést az ügynökség munkájában, és, vissza kell, és figyelembe kell venni a képzéssel kapcsolatos rendelkezéseket is. Ezzel kapcsolatban megint csak hangsúlyozni szeretném azt, hogy az Európai Bizottság hosszú távú költségvetési hatástanulmányt készítsen valódi ne csak szavakat, üres szólamokat mondjon, hanem valódi tartalommal megtöltött szöveget. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Köszönöm az árnyék jelentéstevőktől. Nagyon rövid meg hozzászólás az Európai Bizottság részéről van-e? Kérem, röviden, mert tényleg nincs túl sok időnk, és aztán még Kingának is megadnám a szót, hogy összefoglalja. Köszönöm szépen, elnök úr, nagyon röviden. Ami a speci specializált képzéseket illeti, az eljárások irányelvvel kapcsolatban a CEPOL nagyon jó lehetőséget biztosít arra, hogy koordinálják az ilyen típusú képzés nyújtását. Ez kiválóan megfelel a célkitűzésének is. Természetesen az általános gondolat, amely a képzés nyújtása mögött meghúzódik, az az, hogy, hogy a szükségleteket elemezni kell, a de CEPOL a tagállamokkal együtt igyekszik a lehető legjobb e, képzési ajánlatot kidolgozni, és akkor természetesen felmerülhet olyan eset, amelyben a CEPOL az ilyen specializált tréninget koordinálni tudja. Ami a második kérdést illeti, őszintén szólva nem vártam azt, hogy ma megint csak felmerül az összefor, a fúzió kérdése. Amikor az Európai Bizottság Gott, eddig, addig azért kritizálták, mert a fúziót javasolta. Az Európai Bizottság figyelembe vette a két a társjogalkotó egyetem álláspontját a fúzió e, ellen, és az e, törvényhozók által elfogadott jogszabály, e, amely a székhely is szerepel, szerepel az is, hogy az Egyesült Királyságból Budapestre helyezik át a CEPOL székhelyét, és az Európai Bizottság ehhez, ehhez orientálódott. Természetesen, hogyha formálisan kérik azt, hogy hogy mérehatóan elemezzük ennek az áthelyezésnek a hosszú távú költségvetési implikációit, azzal szemben, hogy tehát milyen költségei vannak, és Hágának milyen költségei vannak. Most hirtelen nem tudom ezeket a számadatokat megmondani, de el tudjuk végezni az elemzést. Köszönöm szépen, mondja az elnök, Diaz de Mera szeretne még röviden hozzászólni, mielőtt megadom a szót Kinget. Köszönöm, elnök úr. Csak tisztázni szeretnék valamit, bizonyára tudják, hogy az Európol jelent szabálynak, rendeletnek én vagyok a jelentéstevője. Itt a Libében szeretném elmondani azt, hogy áprilisban, első olvasatban minden frakció a liberálisok kivételével elutasították, hogy ez a két ügynökség egybeolvadjon. Több mint 600-an szavaztak a egyesülés a fúzió ellen. Köszönöm. Okay, thank you. Köszönöm szépen, Kinga. Röviden, kérlek, hogy foglald össze. Igen, köszönöm, elnök úr. Diaz de Mera úrhoz csatlakozva mondanám, hogy egészen egyértelmű döntés volt ez a parlament részéről, és a e, tanács részéről is, mind az Európol témában, mind a CEPOL témában egyértelmű volt a döntés az év elején, hogy független ügynökséget kell, meg kell tartani a függetlenségét a CEPOLnak, és egyértelmű volt a döntés Budapest mellett is. Nem hiszem, hogy ezt a témát még egyszer meg kellene nyitni nagyon fontos, hogy ez a javaslat most elfogadásra kerüljön, amely a CEPOL modernizációjára vonatkozik. Nagyon fontos az is, hogy hatékony és megfelelő munkatársi állományjal rendelkező ügynökségünk legyen. Ez mindannyiunk érdeke. Nyitott vagyok az itt elhangzott vélemények, gondolatok felé, amelyeket az árnyék jelentőstevők elmondtak, és azt gondolom, hogy jó megoldást találunk majd az elkövetkezendő hónapokban. Mindennyiunk érdekében áll, parlament tanács és bizottság érdekében áll, hogy ez az ügynökség valóban hatékonyan működjön. Köszönöm szépen! Elnök, köszönöm szépen Kinga. Kedves kollégák, szeretnék mindenkinek köszönetet mondani, és most gyorsan rátérünk a Kanada PNR adatok témájára. Tényleg nincs már túl sok időm, köszönöm a, a türelmüket. Sophie Intfeld a jelentéstevőnk, ez a harmadik PNR e-, egyezmény, az előző EU-Kanada PNR döntésben a, döntés 2009-ben lejárt, és ezért egy új egyezményt kellett elfogadni. A végső szöveg megtegyelására sor került, ez júliusban ide került a parlamenthez, és most megadom a szót a bizottságnak, aztán majd a jelentéstevőnek, és utána következik a vita, először is a bizottsági a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, jó napot kívánok a szakbizottságnak, a tisztelt képviselőknek. Elnézést kérek, a DG Home tól érkeztem, és nagy örömmel szeretnék beszámolni a PNR egyezményről, kapcsolatos fejleményekről. Először is arról szeretnék beszélni, hogy miért kell, miért van szükség egy ilyen egyezményre. Kanadában hasonló biztonsági biztonsági rizikószintet állapított meg, mint Európa, ter, nemrégiben terrorista támadás érte, illetve külföldi és helyi terrorista tevékenységgel is kell számolniuk, nemrégiben Ottavában merénylet történt. Belgiumban, Brüsszelben májusban egy olyan személy követett el merényletet a zsidó múzeum ellen, aki nemrégiben tért vissza a közel-keletről. Tehát mindenképpen meg kell beszélnünk ezt a kérdést. A kanadai határvédelem megfelelően használta fel, és sikerrel használta fel a példa adatokat, például a gyermekek ellen elkövetett bűncselekmények esetében kábítószerforgalom, kábítószer csempészet esetében, illetve olyan személyek esetében, aki, akik dzsihádból vagy dzsihadistákról van szó, akik visszatértek a közel-keletről ezeket a személyeket nem tudták volna azonosítani a PNR adatok nélkül. Tehát szeretnénk továbbra is segíteni nekik. Mi a, számunkra mi lehet ennek az egyezménynek az előnye? A kanadai kapcsolatok teljes tükrében kell ezt vizsgálni, Kanada stratégiai partnere az EU-nak. Stratégiai partnerség szempontjából nagyon fontos az, hogy partnereinket, partnereinknek meglegyen a lehetősége arra, föl legyenek szerelkezve arra, hogy a mi biztonságunkat tudják, garant, biztonságunkat tudják garantálni. Az EU számára nagyon fontos lehet a terrorista vagy egyéb támogatások megelőzése, felderítése, és az Europol is erről számol be. Ez Kanada és az EU polgárainak biztonságát is szolgálja, de természetesen ezt úgy kell megtenni, hogy a személyes jogokat, így például a személyes adatok jogait tiszteletben tartjuk. Nagyon fontos az is, hogy az arányosság elve megvalósuljon. A bizottság számára rendkívül fontos kérdésről van szó. Az EU-s adatvédelmi jogszabályoknak mindenképpen meg kell felelnie ennek, a, ennek az egyezménynek, tehát az arányosság elvének is. Nagyon szigorú adatvédelmi biztosítékokat helyeztünk el az egyezményben. Mindig is egyértelműen elmondtuk, hogy a PNR egyezmény, az Ausztráliával megkötött PNR egyezmény a példa, és ezt a kanadaiak számára is világosá tettük. Két dologról szeretnék ma konkrétan beszélni, a tárgyalásokról beszámolandó. Vélemények, véleményünk szerint, a, bizottsági, a bizottság véleménye szerint ez megfelel annak, amit mit szerettük volna, és amit a jelentéstevő is kért 2012-ben. Egy, arról van szó, hogy az Ausztrál PNR egyezmény példáját kell követni ennek az egyezménynek. Második pedig az, hogy az adatvédelmi biztosítékok, tehát a 2006-os Kanadával megkötött egyezmény biztonsági záradékait, vagy adatvédelmi biztosítékait még fokozni kell. Nos, az egyezmény vázlatával kapcsolatban elmondhatom, hogy követi az Ausztrál PNR egyezmény mintáját, példáját. Például az adatok átadásával kapcsolatban egyértelmű, hogy a légi szolgáltatók kizárólag a push elv alapján adhatják át az adatokat, tehát a kanadidak nem kérhetnek le a légi ö, szolgáltatóktól adatokat. Egyértelmű az is az egyezményben, hogy milyen célból kér, ö, dolgozhatnak PNR adatokkal a kanadai hatóságok. Itt terrorista tevékenység és elnök, kérem, röviden fogalmazom, mert utána nem lesz idő a vitára, tehát próbálja meg egy kicsit velősebben fogalmazni. Köszönöm, elnök úr. Hát én azt reméltem, hogy a részletekről is beszélhetek, talán majd később a vita során. Tehát az volt a célunk, hogy az Ausztrál Egyezményhez közeledjünk, illetve a 2006-os egyezményen egy kicsit még túl akartunk menni, mert az utas jogokat garantáltuk, garantálni szerettük volna, és mi úgy látjuk, hogy ezt sikerült elérni. Ha e megengedi, akkor erre majd később térek vissza, ha most nincs erre idő. Most pedig egy talán érdekesebb dologról szeretnék beszélni. Emlékezvén arra, hogy 2006-ban mire koncentráltunk a vita során, ez pedig az érzékeny adatok kérdése, kezelése. Kanada arról számolt be, hogy érzékeny adatokat kezelni néha elengedhetetlen ahhoz, vagy kezelése néha elengedhetetlen ahhoz, hogy terrorista cselekményeket akadályozzanak meg. Tehát Kanadának lehetősége van arra, de erre, de kizárólag különleges körülmények között és eseti alapon. Tehát, hogyha személyek élete van veszélyben, például terrorista cselekmények, támadások meghiúsítása érdekében, hogy ez nagyon ritkán áll elő, hogy, és hogyha ez megvalósul, ha az egyezmény megvalósul, akkor fe, ezt időszakosan felül is kell vizsgálni. Tehát kivételes esetben világos körülmények között és nagyon egyértelmű hozzáféréssel erre felhatalmaznánk a kanadaiakat. Elnök úr, tudomásul vettük, hogy ez a szakbizottság bizonyos kérdésekben nem értett velünk egyet. A tárgyalások lezárása előtt több változás is történt. Úgy véltük, hogy a kanadai válaszok kielégítőek a két említett témában, tehát hogy hasonlatos ez az egyezmény, az Ausztrál Egyezményhez, illetve hogy a 2006-os egyezménynél ez jobb. Végezetül a bizottság úgy véli, hogy lezárhatjuk ezt az egyezményt Kanadával. Ne, fél, ne feledjük el, hogy a jelenlegi egyezmény időszakos, tehát a jogbiztonságot megalapozandó, vagy tovább vivendő, mindenképpen meg kell ezt mi hamarabb kötni. Ne felejtjük el, hogy Kanada az EU stratégiai partnere. Olyan időszakban vagyunk, amikor, bár, amikor um, a terrorista támadások esélye egyre növekszik a visszatérő dzsihadisták miatt. És remélem, hogy az AFET is ilyen értelemben fog majd dönteni. Remélem, hogy az a mandátum, amit kapunk, hasonlatos lesz majd a har- további harmadik országokkal kötendő PNR egyezményekhez, mert nagyon sok olyan harmadik állam van, amit ezt szeretné, akik ezt szeretnék a jövőben elérni elnök. Elnézést, hogy sürgettem, de hát jó lenne, hogyha a végén majd tudnak kérdésekre válaszolni. Tudjuk, hogy nagyon fontos kérdésről van szó, ismervére a kontextust. az el, a korábbi viták elhúzódása miatt most nem nagyon van időnk. Intveld asszony fog hozzászólni, Szipel asszony, az árnyékjelentéstevők Albrecht úr, Kirkhope úr is természetesen, Cornélia is, kollégák, akkor most lezárnám a hozzászólók listáját. Diaz de Mira urat is hozzáírom. Akkor most ugye lezárhatom a listát. Ne felejtjük, hogy lesz majd egy vendégünk is. Úgy következő napi rendi pontot nem is lehet elhalasztani. Jó, akkor most Sofia. Köszönöm elnök úr, mielőtt válaszolok az Európai Bizottság által elmondottakra. Szeretném azt javasolni, hogy az Európai Bizottság képviselői és a tanács képviselői őket is korlátozzuk. Nagyon zavar engem, hogy nagyon hosszú prezentációt kapunk. Ezt le lehetett volna rövidíteni, hogyha tényleg a legfontosabb dolgokat és ragadta volna ki, és akkor több idő maradna. Egyébként nagyon zavar az is, amit hallottam. Tudni illik az Európai Bizottság dolga éppen az, és éppen az ön osztálya foglalkozik ezzel hogy a PNR adatok átadása az EU joggal összhangban történjen. Pont ennyi. Semmi más dolguk nincs, ennyi az önök dolga. Ez, e, és e, ez, ez nagyon meglep egyébként az is, hogy hogyan indokolják az egészet külföldi harcosokkal. Azt mondják, arra utalnak végül is, hogy a PNR-t fel lehet használni arra, hogy külföldi harcosokat e, azonosítsák, és minden biztonságos lesz. Ez azt húzza alá, hogy önök rosszul ítélik meg a dolgot, mert a PNR adatok már ott vannak a kanadai hatóságoknál, meg minden más hatóságnál a világon, mert a PNR adatokat az elmúlt öt évben átadták, mindenféle jogalap nélkül most mindegy, hogy megvan a megállapodás, vagy nincs, az adatokat átadják. Ennek a megállapodásnak a kizárólagos célja, hogy jogi garanciák legyenek, a, lefedjék az adatok átadását. Itt nem, nem arról van szó, hogy megtalálják a, a külföldi harcosokat, vagy a potenciális terroristákat. Ez nem igaz, mert erre ez nem jó. Másodszor a célok korlátozása nem a terrorizmus elleni harccal függ össze. Ez a súlyos bűnözés elleni fellépést is indokolja természetesen, és sokkal, sokkal fontosabb, mint a terrorizmus elleni fellépés, de itt tartozik a közegészségügy, és erről beszéljünk. Itt nem a külföldi harcosokról van szó, legyünk őszinték. Még egyszer mondom, abszolút semmi sem kényszerít bennünk arra, hogy kapkodjunk, hiszen az elmúlt öt évben, vagy mondjuk négy évben dolgoznak ezen a két fél részéről. Miért bennünket kell csörgetni ilyenkor? Az Európai Bizottságot többször kértük, évről évre kértük egymás után sokszor, hogy ami az Egyesült Államok kanadai adatmegosztást illeti, milyen tartalommal szerepel az ott, és nem kapunk választ. És az Európai Bizottságnak az a dolga, hogy válaszoljon a mi kérdésünkre, és nem valamiféle politikai állásfoglalást akarunk hallani tőlük, hogyha a közszolgálattól kérünk valamit. Aztán még nagyon fontos, itt vannak olyan országok, Mexikó, az Egyesült Arab Emirátus, Katar, Malajzia, Kuba, Dél-Afrika, Oroszország például, de Kína is. Ők is PNR adatokat gyűjtenek, de egyelőre az Európai Bizottság elutasította, aláhúzom, elutasította, hogy ezekkel az országokkal tárgyaljunk meg egy ilyen megállapodást. Most nem értem igazán, hogy öt év után miért nyelnénk, miért nyeljünk le egy ilyen megállapodást, hogyha más országokkal nem kötjük meg a megállapodást. Ez elfogadhatatlan. Hogyha megnézem a részleteket, ön azt mondja, hogy ez teljesíti az ausztráliai megállapodás sztenderdjeit, de ez nem igaz persze egy sor nyitott kérdés van még továbbra is, csak példáként mondom, de ez egy olyan bírálat, amit minden alkalommal elmondunk, és a bizottság sosem válaszol erre. Szüksi. Nem bizonyították a szükségességét eddig. Még csak kísérletet se tettek rá. Önök azt mondják, hogy a szenzitív, az érzékeny adatok felhasználását alaposan mérlegeljük de nem igaz. Az, a, a törvényeink ezt tiltják, nem lehet felhasználni az érzékeny adatokat, egyszerűen nem szabad gyűjteni adatokat, tárolni meg, főleg nem még rövid időre sem. És hogyha a rendőrség a bíróságok, vagy a hírszolgálatok, vagy biztonsági szolgálatok adatokra szorulnak rá, akkor megvan az útja annak, van egy bírósági határozat erre vonatkozóan. Nem szabad tömegesen adatokat tárolni, be, az, az utasokra vonatkozóan sem érzékeny adatokat, ha ez érzékeny adatokat tartalmaz, persze a terrorizmus elleni fellépés fontos dolog, de kérem, hogy pontosan definiálják, mit jelent a terrorista cselekmény, mert vannak hivatalos definíciók erre, és ezekre kell hivatkozni, mert különben nem tudjuk, miről beszélünk. Én azt mondom, hogy a közegészségügy nem indokolja az adatok tárolását egyébként szerintem. Igazából az, Európa, az érdekelne még, hogy az Európai Bizottság hogyan látja az a az adattárolásra vonatkozó ez, ítélethozatalakat, stb. Tehát ez mind olyan dolog, amiket végig kellene gondolkodni, és hogyha szükséges vagyok, akkor a bíróság elé kell menni. Még egyszer mondom, nem kell kapkodni, Öt éve várunk az adat átadás, időközben működik, tehát akármit is döntünk, semmiféle hatással nincs, csak ráítjuk a pecsétünket egy már meglévő mm, gyakorlatra, és igenis kérjük véleményt szerintem a bíróságtól. Röviden szólva, szeretnék választ kapni az összes kérdésemre. Milliószor feltettem ezeket a kérdéseket közben, és korlátozott a reményem, hogy választ kapok erre egyébként. Nem vagyok kész arra pillanatnyilag, hogy azt ajánljam, hogy fogadjuk el, vagy támogassuk ezt a megállapodást. Már az előbb említett okoknál fogva. Én azt hiszem, hogy ezek a viták ez a vita kulcsfontosságú kérdései, most pedig a néppárt nevében. Meglepődött? miért lepődött meg? Zip, Birgit Szipelt említette a listáján az előbb. Hát de hát van egy, persze, egy, egy szigorú sorrend. Hát először is köszönöm szépen az előadást, a prezentációt. Hát mindenek előtt nekem is rögzítenem kell azt, hogy jobb, mint ami korábban volt, régebben volt, és remélem, hogy egy tisztességes jogalapot tudunk létrehozni, amit nem osztok, hogy ezek az adatok semmire se jók Egyszerűen más a biztonsági helyzet, rendkívüli mértékben változott a biztonsági helyzet, erről már korábban is beszéltem, de éppen ezért ez nagyon fontos, so, nagyot romlott a biztonsági helyzet, és ezeket az ismereteket érdemes felhasználni itt, ezeket az információkat, az adatokat nem egyedül használjuk, ez tartalmazza egyébként a megállapodás is, hogy a PNR adatok nem vezetnek arra, hogy ez alapján döntéseket hozunk, hanem a PNR adatokat csak felhasználják segítségképpen az ilyen döntések meghozatalakor. Azt gondolom ezért, hogy ez a PNR adatgyűjtés nekünk ténylegesen segít abban, hogy a terroristákat megtaláljuk. Hogy önmagukban erre képesek, ezt én is kétlem egyébként, de mindenképpen hozzájárulnak ahhoz véleményem szerint, hogy felismerjük ezeket az embereket. Az alapvető probléma szerintem az az adatgyűjtésnél jelentkezik, és ezek arányossága persze, hiszen az ottani adatok egy nagy része tulajdonképpen olyan polgárokat érint, akik a terrorizmus gyanúja alá egyáltalán nem esnek, vagy bármilyen más gyanú alá. Ezért aztán mérlegelni kell az egyensúlyt, van egy biztonsági helyzet, aztán vannak alapjogi követelmények is, itt szükség van erre az egyensúlyra, és szerintem a megállapodással kialakult az egyensúly. Ez nem olyan szép egyensúly, nem olyan jó, mint Ausztrál megállapodás esetében eh, fordítva fogalmazok, egy kicsit romlott a helyzet, bár azt azért látni kell, hogy számos pont az ausztrál megállapodáshoz képest, majd hogy nem jobb, ami az adattárolást illeti például az, annak az időtartamát, vagy a személytelenítést 30 nap után, aztán bizonyos eljárási jogok is felmerülnek, amiket mi az adatvédelmi rendeletben megvitattunk, és hát ennek eleget is tesznek az új megállapodással, és itt van lehetőség van, hogyha nem megfelelően viselkedik, akkor nem megfelelően működik, akkor felmondjuk az egészet. Van felülvizsgálati lehetőségünk is, és ez igazolható azért, hogyha az arányosságról beszélünk, tehát arról van szó, hogy az adatvédelmi szinttel kapcsolatos elvárások olyan magasak, igenis, hogy gyűjteni lehet ezeket az adatokat, ami pedig a gyorsaságot illeti, az aktualitást illeti, szerintem jót jól tennénk, hogyha reagálnánk erre a felvetésre is, hogyha PNR gyűjti az adatokat például, mert szövetségeseink, és hát hasonló a biztonsági fenyegetés náluk, mint nálunk. Innentől kezdve tehát azt gondolom, hogy érdemes lenne ezt támogatni, és én azt is kérném őszintén szólva, hogy igyekezzünk gyorsan döntést hozni. Köszönöm szépen Birgit Zippel a szocialisták és demokraták nevében. Köszönöm szépen. Hát a szövetségeseinkről van szó, hasonló a helyzet, ezért van szükség az adatokra náluk is, de azért a legjobb barátaimnak sem adom meg mindig az összes e-mailemet, vagy a banki kivonatomat, stb. Tehát ez egy fura ér hogy az adatgyűjtés tényleg hasznos -e. Hát persze, Fox kolléga azt mondja, igen, azért, mert nagyot változott a biztonsági helyzet. Hát nagyon meglep engem ez, Éppen ez az az érv, amit már évek óta hallunk, és ezzel az érvel, hogy minden más, hogy most tényleg van már terrorizmus is, itt eh, a TFT megállapodásról Egyesült Államokkal az Ausztrál megállapodás idején is ezzel érveltünk, akkor is ez volt az érv, ezért van szükség az adatokra. És hogyha már akkor ez volt az érv, hogy súlyos a biztonsági helyzet, hogy adatot kell gyűjteni, aztán most még sokkal rosszabb lett minden, hát akkor az adatok nem segítettek a jelleg szerint. Kicsit fura ez az fajta érvelése. Az érzékeny adatok kérdése a következő. Hát vannak biztonsági rendelkezések, és csak szélsőséges esetben például, hogyha merénylet veszély áll fenn, Nos, milyen kritériumok alapján fogja ezt valaki vizsgálni, és ki fogja vizsgálni, és az elmúlt évek tapasztalataiból kiindulva azt látjuk, ha az adatok már rendelkezésre állnak, és abból indulok ki, hogy valami történhetne, akkor bizony az adatokhoz hozzá fognak nyúlni. Minden más illúzió. És nem akarok mindig az NSA botrányra hivatkozni, de azért ne csapjuk be magunkat, hogyha a titkos szolgálatok akarják, akkor használni fogják az adatokat, és igazából senki se tudja ellenőrizni, hogy milyen célokra hogyha megnézzük a biztonsági helyzetet, hogy az Egyesült Államok mióta gyűjt más országból, de saját országból is adatokat, akkor fel kell tennem a kérdést, mire mentek eddig vele. Úgy gondolom, hogy nem kell túl gyorsan döntést hoznunk, hogyha az Európai Bizottság hozzászólását meghallgattuk, és Infeld kolléganő hozzászólását meghallgattuk, mint a két külön szövegről beszélnének. Tehát azt gondolom, hogy szálljunk rá időt, vizsgáljuk, hogy miről van szó, hasonlítsuk össze, hogy mi történik valójában, és még egyszer azt tudom mondani, az európai adatvédelmi sztenderdek léteznek. Erről beszélünk pillanatnyilag, és itt egy érve arra, hogy van-e értelme annak, hogy újabb és újabb megállapodásokat kötünk, nagyon különböző sztenderdeket tartalmaznak ezek. Nem kéne inkább először a sztenderdet rögzíteni, a színvonalat rögzíteni, hogy négy vagy öt évig tárgyalunk, ez nem olyan fontos. Talán a tanácsnak is meg kéne csinálni a házi feladatait. Még egyszer mondom, semmi sem kényszerít bennünket kapkodásra. Alaposan meg kell vizsgálni mindent, mielőtt döntést hoznánk. Köszönöm, Birgit. Timothy Kerkop az ECR nevében. ECR nevében. Nagy, nem fogok hosszan hozzászólni, csak azt akartam mondani. Általában támogatom, amit az AFET alkalmaz megközelítésként. Azt gondolom, hogy a PNR megállapodások esetében ez fontos. Egy sor témát, amit felvetettünk korábban, krit a személyes adatok védelme, az adatok védelme kapcsán ezek fontosak voltak, amiket felvétettünk, és ez szükséges is a PNR adatok esetében. Én nagyon támogatom ezeket a kritériumokat, és mindenek előtt azt látjuk, hogy bizonyos esetekben nagy, nem értünk egyet, amit itt felvetettek a külföldi harcosok esetében. Én azt tudom mondani, ez egy fontos dolog, hogy legyen egy PNR irányelv, Sophie utalt arra, hogy egy, soror, egy sorország használja már a PNR-t eddig is, de jobb, hogyha vannak standardek, van egyfajta fegyelem, amit megértünk, amit felhasználhatunk arra, hogy embereket védjünk, mégse adjunk mindenkinek szabad hozzáférést. És a saját EU PNR-emet illeti, ez még szűkebben veszi az elővigyázatossági intézkedéseket. Azt gondolom, hogy ez egy fontos dolog, hogy már eddig is alkalmazunk ilyeneket. Az ENSZ-nek idén születtek szeptemberben ajánlásai, hogy a tagállamok alkalmazzanak vizsgálatokat, kockázatelemzést, stb. és erre vegyék igénybe az utazási adatokat, és azt gondolom, hogy ez abból indult ki, hogy vannak ezek a külföldi harcosok. Nagyon fontos, hogy a PNR-t alkalmazzuk a szervezett bűnözés elleni fellépésben, a terrorizmus elleni fellépésben. Igenis azonosítani kell bizonyos személyeket. Ez a biztonságunkról van szó. Teljes mértékben támogatom, tehát, hogy legyen egy ilyen, ez egy rendkívül fontos dolog, hogy fegyelmezettek legyünk, egyre inkább aggódom mindenféle megállapodások születnek, és egy-egy állammal egyoldalú alapon ez akadályozza az utazást, és ez súlyos terhet jelenthet egyébként a légitársaságok számára, és szerintem minél gyorsabban kötjük meg, annál jobb. Most pedig a GUA nevében Cornélia Ernst. Köszönöm szépen. Mindenek előtt az Európai Bizottság képviselőjére szeretnék én is reagálni. Igazából nem logikus számomra, hogyha van egy stratégiai partnerség Kanada és az EU esetében, hogy ugye ebben az esetben van bizalmam, de ezt a bizalmat azzal igazolom, indoklom, oly módon, hogy az európai polgároknak bizonyos szabadságjogait korlátozom. Nem értem, ezt az összefüggést nem tudom követni, őszintén szólva és egyetlen mondatban sem, egyébként még akik harcolnak a PNR mellett eh, szerepelt, ők sem állítják, tehát eh, senki sem igazolt eddig, hogy erre tényleg szükség van, hogy ezzel bármiféle sikert értek volna el, ez nem igaz. Eddig sem értékelték azt eh, ki igazán, hogy mi történik, hogy a PNR tényleg ilyen jelentős dolog, amikor a terrorizmus ellen harcolunk, ahogyan önök mondják, egy ilyen fatamorgan, egy déli báb, amit felépítenek a sivatag közepén egyszerűen érdemi tartalommal nem tudják alátámasztani, miről van szó. A második, ez pedig adattárolásról beszélünk. Minden egyes falusi liba, vagy minden kisgyerek tudja, hogy hogyan működnek ezek a dolgok. Mindenki rájön, hogy adatot tárolnak. És az Európai Bíróságnak van egy idevágó ítélete. Ez kimondja azt, hogy az irányelv ez nem törvényes, nem működhet. És megkérdeztük a szolgálatokat is, amely vizsgálja az EU jogra gyakorolt hatást, és tőlük várunk egy véleményt, és amíg ez a vélemény nem születik meg a szolgálatoktól, a jogi szolgálattól, addig egyáltalán nem, nem kell kézbe venni ezt az anyagot. Semmi nem indokolja, hogy ez, ezzel foglalkozzunk, és parlamentként nevetségesé teszek magunkat, hogyha egyszerűen átengedünk ilyen megállapodásokat, viszont közben a jogi szolgálattól azt kell megkérdeznünk, hogy ez az eljárás, tehát hogy adatokat tár, tárolnak e előjáróban, hogy ez tényleg sérti az EU jogot, vagy nem. Ez így biztos nem fog működni. A következő pont, amit meg akartam említeni, nézzük csak meg ezt a gyönyörű megállapodást. A harmadik cikkben szerepelnek a definíciók a terrorizmussal kapcsolatban, illetve a súlyos bűnözéssel kapcsolatban. Hát itt a négy év szerepel számként. Van olyan is, hogy egy év, van, hogy több év, vagyis azt látjuk, hogy a különböző szabályok működnek a súlyos bűnözésnél, vagy a terrorizmus definíciónál, és amit én szeretnék a Libe titkárságtól, hogy készítsenek egy összefoglalót a különböző törvényekből, követ, különböző rendeletekből kiindulva, hogy milyen terrorizmus definíció, milyen katalógus az, ami alapján dolgozunk, és nagyon különbözőek vannak, és óriási különbség is van ezek között, és ez inkább árt, mint segít eh, a tárolás, eh, itt a személytelenítés is eh, felmerül, nagyszerű dolog ez, de mindenki tudja persze, hogy igazából nem ez történik, nem védik az adatokat, igenis hozzá lehet rendelni az adatokat személyekhez. Vagyis ez teljesen tisztességtelen megközelítés a következő harmadik feleknek az adatok továbbítása. Nézzük meg a 19. cikket, ez az Egyesült Államok hozzájárulása, hogy oda meg más harmadik államokba megkönnyítsük az adat továbbítást. De minden nemű biztonsági hatóságról is beszélünk. Persze mondják, hogy hogy, hogy szigorítjuk ezt, de ez sokkal nagyobb szabadságot biztosít, mint mi szeretnénk. Aztán kaptuk az EDPS-től is egy véleményt, egy sor kérdést vettek fel. Miért szavaztuk ezt meg legutóbb, hogyha semmit nem ér az ő véleménye? És nem fogadjuk el és a Five Eye, az öt szem államokhoz tartozik a Kanada. Minek kell ezeknek még PNR adat? Az ő titkos szolgálatuk révén egyszerűen bármikor hozzáférhetnek ezekhez az adatokhoz, és már ez elég nagy baj jön magában. Minden azt mutatja, hogy milyen felesleges egy ilyen megállapodás. Köszönöm szépen, Cornélia. Igen, az utolsó eh, árnyékjelentéstevő az eh, zöldektől. Köszönöm szépen, elnök úr. El kell mondanom, hogy egy kicsit eh, az Európai Bizottság bevezetője meglepett, amikor az az új belügyi biztost és menekültügyi biztost meghallgattuk itt a szakbizottságban, Avromopolis biztost, ő teljesen világosan elkötelezte magát az Európai Bíróság adat visszatartással és a PNR adattárlással kapcsolatos döntése mellett tette le a garast, és kétszer is a meghallgatás során. Úgyhogy azt szeretném, hogyha az ajánlásaikban ezt, tehát az Európai Bizottság a, az ajánlásaiban ezt erre utalna. Amellett a tény mellett, hogy, mint ahogy a jelentéstevő is mondta, még mindig várjuk a, a tényeket azzal kapcsolatban, hogy <clears throat> ezek a rendelkezések valóban szükségesek és arányosak-e. Ez ezzel kapcsolatban teljesen világosan eh, eh, eh, helytelen érveléssel érvelést alkalmaztak ennek a tény, ezzel a kérdésnek a vizsgálatában, például a külföldi harcosok kérdését. Ami a biztonsági biztonsági szolgálatok általában ismert gyanúsítottak ellen folytatnak nyomozást, vagy őket keresik, nem pedig az ismeretleneket, úgyhogy most egyelőre itt a sötétbe tapogatózunk. Most kik a gyanúsítottak, nem gyanúsítottak, kockázati csoportok meghatározása nem történt meg egyértelműen. Tíg inkább az elmúlt évtizedek follow történt. A legtöbb incidens az információ megosztás eh, hiányán eh, okozott a, alapult eh, az biztonsági szolgálatok vizsgálata során, ami a jelenlegi jogi kereteket illeti, azzal kezdeném, amit Avramopoulos úr mondott a meghallgatás során. Tehát az, ezzel kap, az erre az irányelvre vonatkozó ö, Európai Bírósági döntést alkalmazni kell. A bíróság világosan kijelentette az 59-es pontban, a, hogy a személyes adatok gyűjtése mindenképpen össze kell, hogy kapcsolódjon valamilyen józan kritériummal legyen szó itt földrajzi kritériumokról, mondjunk konkrét példát, például Észak-Törökország vagy Dél-Törökország egy bizonyos időpontban, tehát lehet egy időpont, lehet egy kockázati csoport, lehet gyanúsítottak csoportja, vagy gyanúsítottak körül, körülvevő személyek csoportja. Nos, ez egy konkrét kritérium. A bíróság meghatározta ezt, mint keretet, de itt nem erről van szó. Ebben az egyezményben nem erről van szó. A többi egyezményben sem erről van szó. És nem erről van szó az tárolással kapcsolatban sem. Úgyhogy tiszteletben kell tartanunk a saját intézményeinket, különös tekintettel az Európai Unió legmagasabb, eh, legfelsőbb bíróságát, a luxemburgi bíróságot. A legkevesebb, amit eh, tehetünk, ez az, hogyha, hogy a luxemburgi bíróságnak elküldjük ezt a tervezetet, eh, hogy értékeljék, hogy ez az egyezmény vajon megfelel-e a szerződésnek. Még akkor is, hogyha politikailag nem értünk egyet, ez a minimum, amit el kellene végeznünk, meg kellene tennünk. Két konkrét dolog, hogyha megnézzük az egyezményt, megnézzük ennek a célját, teljesen világos, hogy az a katalógus, ami itt szerepel, azok a bűncselekmények, amelyeket a kanadai törvény legmagasabb büntetéssel, vagy legszigorúbb büntetéssel büntethette, ez nagyon elég hosszú sor, ez elég hosszú lista. Ez az a célja ennek az egyezménynek. Jó, hogyha megnézzük annak a lehetőségét, hogy hogyan lehet korlátozni a gyanúsítottak jogát. Ez szó szerint szerepel a 12-es cikkben, a harmadik bekezdésről beszélhetek itt az egyezményről? Elnézést kérdezem az elnököt. Hát ez egy, egy, ez egy kicsit húzós lehet. Nem akarok, nem akarok börtönben landolni. Jó, a titkárság azt mondja, hogy igen. Igen, igen, én nem a titkárság tagja vagyok, mondja az elnök, én az elnök vagyok, de megengedem, hogy beszéljen az egyezményről. Tehát Kanada adatok feltárását megteheti, amennyiben erre szükség van, hogyha bűncselekmények üldözése keretében ez szükséges. Figyelembe véve az érdek, az a gyanúsítottak vagy az érintett személyeknek a legitim érdekeit figyelembe véve. Tehát itt alapjogokról beszélünk, nem legitim érdekekről beszélünk. Aztán az utolsó pont ezzel a záradékkal kapcsolatban van itt egy 9-es cikk, 90-es cikk, amely a záradékot tartalmazza. Azt mondja, hogy bár melyik állam kormány hatóságainak át lehet adni ezeket az adatokat, hogyha ez szükséges, és de ehhez nincsen, akkor nincsen szükség más harmadik országokkal, Oroszországgal, Kínával egyezményt kötni, mert Kanada majd átadja nekik ezt az adatot. És ezt az, e, egy, ezen egyezmény alapján a saját titkosszolgálatuknak is átadhatják az adatokat. Az, a, az, az titkos szolgálatok automatikusan megosztják az adatokat. Tehát ez volt az oka annak, tehát, hogy valamilyen homályos információ alapján megtörténhetett az, hogy az Egyesült Államokban is erre sor kerül, és ezért kértük az ottani PNR adatokkal kapcsolatos egyezmény felfüggesztését. Ezt küldjük el, tehát ezt az egyezményt a bíróságnak, a bíróság hat hónap alatt értékeli, és akkor onnantól kezdve már biztonságos talajon mozgunk. Köszönöm. Köszönöm, Ján. Elnökként én nekem nem kéne ugye bólogatnom, de elnézést, ez mégis így történt. Borzasztó helyzetben vagyunk, mert van itt egy vendégünk, aki adatvédelmi kérdésben jött el hozzánk, és tudom, hogy nagyon, nagyon rosszul időzítettünk. Most már régóta vár a vendégünk, Szofi, Szofi, kérlek segíts. Igen, én leszek a betkap. Uh, igen, mm, spórolhatunk az idővel. Én azt javasoltam volna, hogy az Európai Bizottsággal ne kezdjünk most politikai vitát. Egyszerűen kérjük arra az Európai Bizottságot, hogy a kérdéseinket írásban válaszolja meg. Ez sokkal jobb lenne, mint most egy ilyen most választ kapni olyan stílusban, mint ahogy ezt már hallottuk a bizottságtól a bevezetőjében. A Jan Albrecht javaslatát én is támogatom. A javaslatot küldjük el, az egyezmény javaslatát, tervezetét küldjük el a bíróságnak. Elnök, nem annyira jó a helyzet, mert nem tudok túl sok időt adni hogyha elfogadható a kollégák számára, illetve a bíróságnak elfogadható, hogy írásbeli e, kérdéseket, e, válaszokat kapjunk, az jó lenne. E, a decemberben nyújtja be a javaslatot, addigra kapunk felvetett kérdésekre írásbeli választ. Jó, az elfogadható? Jó. Nem látom értelmét annak, hogy az Európai Bizottság itt most megpróbáljon válaszolni a kérdésekre. A bevezetőjét megtartotta, erre elég sok kritikát kapott, kritikai megjegyzést kapott, válaszoljon írásban a kérdéseinkre, mint ahogy ez már többször előfordult korábban is. Azt is szeretném, nem tudom, hogy eljárásilag ez hogyan történik, de azt szeretném, hogyha javaslatot tennénk, illetve elfogadnák azt a javaslatot, hogy a bíróságnak küldjük el ezt az egyezménytervezetet, hogy véleményezzék az egyetlen megjegyzés, amit szeretnék tenni a kollégáknak, akik azt mondták, hogy biztonság miatt szükség van erre, Axel Foss mondta ezt, én nem ő azt mondta, hogy azt gondolja, azt hiszi, hogy ez szükséges. Na, én nem hiszek. Politikában nem hiszünk, tényekre van szükség nem tudom, hogy a brüsszeli támadást például meg lehetett volna előzni, hogyha e, ezek az adatok rendelkezésre álltak volna. Aki azt mondja, hogy igen, az félrevezet. Az adat áramlás soha nem állt le. Az adatok a hatóságok tulajdonában vannak. Nincs szükség erre az egyezményre ahhoz, hogy az adathoz, hogy adatokhoz hozzá lehessen e, férni. Ezt a vitát folytathatjuk majd legközelebb. Köszönöm. Can I just ask the commission? Bizottság felé fordulok. Nem szeretnék most vitát nyitni. Az megfelelő, hogy írásban nyújtják majd be a válaszokat? Köszönöm, elnök úr, köszönöm a parlamenti képviselőknek, a résztvevőknek a vitát. Mindjárt úgy járunk el, ahogy azt a szakbizottság kéri. A mai vita is mutatja, hogy sok mindent el kell még magyarázni. Szipel asszonynak teljesen igaza van. Nagy figyelemmel, óvatossággal, körültekintéssel kell elolvasni a szöveget. Nem mindent tudtunk már magyarázni. Illetve a szükségességi követelményekről is szívesen tájékoztatunk, úgy vélem, a kanadai kollégák, partnerünk szívesen átadják az információt ezzel kapcsolatban is. Voltak nyitott kérdések. Nyilván, hogyha azt a döntés születik, hogy írásos válaszok kellene, arra válaszolunk. Sophie Intfeld, van itt egy félreértés nem a szöveget kell megmagyarázni, nem vagyunk mi hülyék, értjük a szöveget. Kritizáljuk a szöveget, arról van szó, a bizottsághoz fordulunk szóban, írásban, és ez nem először fordul elő, nem másodszor, nem harmadszor, hanem számtalanszor. Én nem szeretném, hogy ön bármit is megmagyarázza a szöveggel kapcsolatban, én azt szeretném, hogyha válaszolna a kérdését. Nem döntés kell, válaszoljon a mi kérdéseinkről. Elnök, jó, akkor ezt talán most zárjuk le. A bizottság majd elküldi a válaszokat, és ezzel lezárjuk a vitát. Köszönöm, kollégák. Nézzük a következő napi rendi pontot. Köszönöm. Köszönöm a bizottságnak is, illetve az árnyék jelentéstevőknek is a munkák. Jön az utolsó napi rendi pont. Walter úr, a vendégünk elnézést, hogy megvárokoztattuk. Az Európa tanács egy egyezményéről lenne szó, a 108-as egyezményről. Ez a személyi adatok automatikus felhasználásáról szól, tehát a személyeknek védelmet kell biztosítani, erről szól az Európa Tanács egy egyezménye. Ma Walter úr, Jean-Philippe Walter úr van itt a körünkben, aki a 108-as egyezménnyel foglalkozó konzultatív bizottságnak az elnöke, illetve Svájcban az adatvédelmi és átláthatósági biztos helyettest is üdvözölhetjük személyében. Itt van még Sophie Kvasznyi asszony is, aki az Európa Tanácsnál az adatvédelmi osztály vezetője. Meghallgatjuk először a prezentációkat, és utána jön a vita. Köszönjük, hogy ellátogattak ide, és elnézést, hogy várniuk kellett. Walter úr következik. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim. A 108-as Egyezmény Bizottságának a véleményét szeretném most ismertetni az egyezmény frissítésével, modernizálásával kapcsolatban. Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy az alapjogokat, alapszabadságokat betartjuk, betartsuk, illetve hogy a személyes, a magánélethez kapcsolódó jogokat is tiszteletben tartsuk. a személyes adatok felhasználásáról felhasználásával kapcsolatban két anyagot fogadtunk el, és ezek aztán a 108-as egyezmény formáját öltötték. A tagállamokhoz küldtük ezt meg aláírásra, 45 tagállamunk már aláírta, ratifikálta, sőt, olyan országok is, amelyek nem tagállamai, az Európa tanácsnak. Marokkó és Mauritius jelenleg vizsgálja ezt az egyezményt, illetve mások is kifejezték már érdeklődésüket. Hadd mondjam el, hogy a kiberbűnözéssel kapcsolatos egyezményhez hasonlóan a 108-as egyezmény is olyan anyag, amelyet harmadik államok is ratifikálhatnak kötelező érvényű jogi eszköz, tehát a nemzetközi jogi értelemben erről beszélhetünk. És amennyiben nincs erre vonatkozó nemzetközi egyezmény, azt helyettesítheti. Az európai jog keretek között is használható ez. Referencia szövegről van tehát szó a 95 per 46-os Európai Uniós jogszabályról is szó van, tehát e- ez is tükröződik benne. és ennek a jogszerűs jogszabálynak a bevezetőben olvashatunk utalást a mi egyezményünkről. De... Elég semleges megfogalmazást tartalmaz ez a szöveg, és lehetővé teszi a technológiai fejlődéshez való hozzá igazodást a biztonság csökkentése nélkül. A horizontális szöveg az egész automatizált adatfeldolgozásra vonatkozik, privát, magán és közszférában, rendőrség, igazságszolgáltatás és a hírszolgálat területén is. Ahogy önök is tudják, ez a e, javaslat az aktualizálás útján van most. A, a e, konvenció aláírásának 30. évfordulója alkalmával kezdődött meg ez a munka, 2011-ben itt Brüsszelben egy adatvédelmi megállapodásra került sor. Az Európa Tanács 2010-ben, illetve a konzultatív bizottság benyújtotta a javaslatait a modernizációval kapcsolatban. Ezt egy nagy közkonzultáció kísérte, és ennek a lényege az volt, hogy pontosítsuk, hogy milyen kontúrok, keretek között kívánjuk ezt a modernizációt elfogadni elfogadni. 2012-ben a 30. plenáris ülésen elfogadtuk, 2012. novemberében tehát ezt a modernizációs javaslatot. Ez a javaslat most éppen a ez a véglegesítés alatt áll, és a, konvent, a konvenció jegyzőkönyvének módosítása előkészülete folyik. Azt, azt reméljük, hogy a bizottság a harmadik ülésén december elején véglegesíti ezt a e, javaslatot. A, mi a javaslatot illeti, a módosító javaslatot illeti, ez a modernizáció céljának megfelel, tehát fel kell készíteni a személyeket, az adatokon foglalkozó személyeket az új technológiákra, és hogy képesek legyenek az adatok ilyen feldolgozására. Egy új alapvető aspektus, hogy a, az egyezmény hitelességét megőrizzük, és hogyha további csatlakozásra kerül sor, az megfelelő feltételek között történjen meg. Ez egy színek on feltétele az adatcserének és az információ szabad mozgásának. A koherencia, következetesség, kompatibilitás elengedhetetlen. És az egyezmény nyitott természetét igyekszünk megőrizni, fenntartani. Nos, miről van itt szó? A, a projekt célja az A cikkben szerepel, jobban segíteni az egyezmény céljának elérését minden fizikai személynek természetes személynek biztosítani kell a jogát a személyes adatokhoz való hozzáféréshez, úgy, hogy közben eh, tiszteletben eh, tartjuk a eh, magánélethez való, magánszférához való jogát és az alap egyéb alapjogait. Itt a jogok hierarchiájáról is szó van, de az adatvédelmi kérdések más alapjogokra is vonatkoznak, vagy azokra is hatással vannak. Ami a hatályt illeti, ez a tervezet minden személyes adatkezelésre vonatkozik, amely automatizált, nem automatizált, és mindig horizontális megközelítés lesz, tehát igyekszünk a magán és a közférát együtt kezelni, a rendőrség és a hírszolgálat is itt szerepel. Az egyik, az egyezménynek az egyik fontos pontja az az, hogy fenntartásokat nem enged meg. A kettes cikk szerint az aláírók egy nyilatkozatot helyezhetnek el az Európa Tanács titkárságánál, főtitkárságánál, amelyben nyilatkozhatnak arról, hogy milyen esetben vonják vissza ez egyezménynek az alkalmazását. Egyesek úgy gondolják, hogy ezzel a fenntartásokat, ez ugyanolyan, mint korábban a fenntartási klauzula, ezzel a tagállamoknak elvileg lehetőségük lenne arra, hogy az egyezmény alkalmazását felfüggesztik olyan adatok a kezelésénél, érzék, amelyek érzékenyek. Nos, itt szeretném hangsúlyozni, hogy ez nem fenntartható lehetőség, és hogy az elkövetkezendő időszakban minél hamarabb szeretnénk megszüntetni ennek a lehetőségét. Minden fél a szükséges intézkedéseket megteszi, és a lehető legkésőbb, legkésőbb az egyezmény életben lépésekor. Egy nagy kihívás az, hogy ezeket az intézkedéseket meghozatalát nem tudjuk ellenőrizni. A jövőben igyekszünk biztosítani azt, hogy a ratifikáció előtt meghozzák ezeket az intézkedéseket. Egyébként pedig az egyezmény aláírásakor fel kell mutatni, ki kell mutatni, hogy az intézkedések megszülettek, és hogy ezek hatékonyak. Ami az alapelvet illeti, az ötös cikkről van itt szó, a jóhiszeműség, arányosság, stb. E, ezek az alapelvek kielégítőek, az, ami az adatkezelést illeti. E, fontosnak tartottuk erősíteni a szöveget az arányosság szintjén, a 7C pontban, mert ez különös tekintettel azokra az, adatok, az adat, ez az adatokra vonatkozik, nem pedig az adatok kezelésére és a, de az arányosság az kezelésre is kell, hogy vonatkozzon ezen, ezeknek az eszközeire, módszereire. És az adatkezelés minden szintjén meg kell, hogy a valósuljon az arányosság. Ki szeretnénk erősít, egészíteni az arányosságot az adatok minimalizációjával, tehát az adatoknak a lehető legkisebb ö, százalékát, vagy legkisebb minimális felhasználásával kell megoldani ezeket a kérdéseket. A tervezet szerint a legitimitás feltételeit be kell vezetni az érintett személyek tájékoztatása, illetve egyéb a törvények által a legitimitásra vonatkozó feltételek teljesülése. Természetesen itt minden esetre utalunk, illetve minden olyan tényezőre, amely ennek a felhasználását szükségessé teszi. Aztán a garancia fenntartása nagyon fontos. A garancia tehát ennek a célja az, hogy elkerüljük annak a e, kockázatát, hogy az érintett személyek e, adatait például, e, adatait például diszkriminációra használják fel. Ami a biometrikus adatokat illeti, itt az érzékeny adatok, tehát alapvetően a alapjában véve érzékeny adatok között, és az adatkezelés miatt érzékeny nyilváló adatok között különbséget kell tenni. Emellett azt javasoljuk, hogy az adatok megsértésére vonatkozó rendelkezés is itt szerepelne, ennek a megtiltása is szerepelne, hiszen ez az érintett személyek alapjogait érinteni. Emellett a szövegben szerepel az a kötelezettség, hogy garantálni kell az adatkezelés átláthatóságát, és az adatszolgáltató csak minimális adatot adhat át, amelyre mindenképpen szükség van. Az érintett személyek jogaival kapcsolatban ezeket is erősítjük, annak érdekében, hogy a polgárok sokkal jobban meg tudják védeni a saját adataikat, az adatokhoz való hozzáférésről szóló dossziét, dossziéhez hozzá kell, hogy férjenek az érintett személyek. A szem, ennek a személynek tudnia kell, hogy milyen Elnézést mondja az elnök. 12.40-ig maradhatunk. Azt kérem, hogy tudom, hogy nagyon jó ez a beszéd, és nagyon fontos, de látom, hogy nagyon hosszú ez a beszéd, ezt a többiek nem látják onnan lentről, de én látom. Kérdezném, hogy hogy nem lehetne lerövidíteni, öten szeretnének ugyanis hozzászólni, és a kollégáim fontosnak tartják ezt a témát. Úgyhogy jobb önnek is, hogyha egy kis rövid vitát is folytathatunk. Nos, az, ezeket az érintett személyek jogait erősítjük, az adatkezelés felelősének, illetékesének meg kell mutatnia, hogy tiszteletben tartja minden adatkezelésre vonatkozó jogot. A kockázat elemzés nagyon fontos az alapjogokkal szemben aztán az a határon átnyúló adatforgalom, vagy adatátadás, adatáramlás, az európai jogot érvényesítjük itt, de van itt néhány nüansz, kis árnyalat. Itt a jogi keret, az európai jogi keret például bizonyos kivételeket tervezünk, amelyek szerepelnek a kiegészítő jegyzőkönyvben. Egy nagyon fontos egyéb elem az ellenőrzési szintek, a hatóságok, ezek az egyezményben szerepelnek, ezeknek a kompetenciáját erősítjük az adatvédelemmel kapcsolatos ellenőrzések terén, és a hangsúlyt emellett az együttműködésre helyezzük az adatvédelmi hatóságok közötti együttműködésre, és emellett a bizottság az Egyezmény Bizottsága a kompetenciáit is erősítjük, például a csatlakozásra, illetve a ratifikációra vonatkozóan, illetve egy utánkövetési mechanizmus alkalmazásával kapcsolatban is. Úgyhogy a következtetésem a következő. Ezzel a modernizációval, aktualizációval az egyezmény ezzel koherensebb lesz, és jobban megfelel az európai jognak, és egy olyan mechanizmus vezet be, amelynek köszönhetően a felek belső jogainak konformitását meg lehet vizsgálni, és meg lehet vizsgálni, értékelni lehet az egyezmény megvalósítását is, és az egyezmény nagyon fontos szerepet játszik az adatvédelem egyetemes jogának fejlesztésében, és az adatvédelemben nagyon fontos szerepet játszik, és az aláíró feleknek további lehetőséget ad arra, hogy erősítse a jogokat. Hogyha az alapjogaink, illetve a jogaink általában csökkennek, gyengülnek, az általános megfigyelés valósul meg. Nagyon fontos, hogy ebben a momentumban erősítsük az adatvédelem helyzetét. Ez az modernebb egyezmény nagyon fontos előrelépést jelent ezen a területen. Szeretném felhívni a figyelmüket arra, hogy mennyire fontos lenne érvi, véglegesíteni ezt a munkát. A konzultatív bizottság már két éve befejezte a munkáját, miután arra kérték, hogy szinkronizálja a modernizációs munkát az Európai Uniós kereten belül. Két évvel ezután a brüsszeli tárgyalásokat még mindig nem sikerült lezárni. Persze tudom, hogy nagyon nehéz a két szervezetet, egy, ö, nek a munkáját ö, összeegyeztetni. Az általános megfogalmazások után az konvergencia biztosításra kerül, és ez máshogy nem is történhet. Mindenki igyekszik a konvergenciát és az eszközök közötti kiegészítő jelleget megtartani, tehát nagyon fontos, hogy ezek ne legyenek ellentmondásban. Az egyezmény tehát egyezményt az Európai Bizottság is támogatja. és ez nagyon fontos szerepet játszik Európában és globális szinten az adatvédelem erősítésében. Köszönöm. Um, Elnézést kérek, és az Európai Tanácssal már régóta terveztük ezt a munkát, és szerettük volna, hogyha még a képviselők lehetőséget kapnak. Aztán Szofi, az adatvédelmi munkáról beszél majd az Európa Tanácsnál. Szofi, köszönöm szépen, nagyon rövid leszek. Most két percen megpróbálom megtartani a 10 perces előadásomat a legfontosabb pontokkal. Az első az általános támogatás a 108-as egyezménnyel kapcsolatban. Ez egy nagyon fontos meg, dolog, amit meg kell említeni az EU számára és a parlament számára is. Az e, Egyesült Államok csatlakozásáról is beszélt, ezt üdvözölnénk, ez jó lenne az Európai Bizottság és a tanács is támogatja. Szeretném még eh, kiemelni a hasonlóságokat eh, a 108-as és az EU keret között, eh, illetve van egy 1998-as dokumentum, amely a munka csoport amelyben egy munkacsoport fektette le az együttműködés kereteit, a következő pedig a megfelelő védelem szót alkalmazza, az adekvát védelem szót. A 108-as itt azt mondja, hogy, hogy feltételekhez kell kötni az adatfeldolgozást, és ezeket az, a kiegészítő jegyzőkönyvek tartalmazzák. Fontos még a jelenlegi uh, irányelvben, annak a preambulumában az szerepel, hogy rá felhívja a figyelmet és erősíti az irányelv a 108-as előírásokat, ami azt jelenti a két eszköz közötti dologról van szó, az 108-as egy általános szöveg van, egy 11. cikke, amely a védelem kibővítéséről beszél nemzeti szinten, és pont ez történik itt. Ami pedig a tervezetet illeti, a rendelet tervezetet, ez egy fontos része a 41. cikk második bekezdése értelmében, amely a megfelelő védelemmel foglalkozik és az idevágó határozat meghozatalát írja elő. A felek, illetve a nemzetközi szervezetek egy nemzetközi megállapodást írnak alá, de 41 per 2-es nem tartalmaz definíciót. A tanács eh, a pre, egy preambulum bekezdésben felvi a figyelmet, hogy erre szükség is van röviden végig akartam menni a munkacsoport tevékenységén. A rendőrségi területen az adatok feldolgozásával foglalkozunk, illetve figyelünk a pénzügyi adatok cseréjére, amit az OECD globális sztenderdjeinek végrehajtására, betartására irányoztunk elő, például adózási célból. Aztán dolgozunk a, a nagy egészségügyi adatokkal, az úgynevezett big data, itt lehetővé válik az összes EU intézmény számára, hogy meglátogassanak bennünket Strasbourgban, és együttműködjünk. Vannak olyan témák, amelyeket a bizottság nem vizsgál, de szorosan figyelemmel kísér. Itt a kiberbűnözéssel kapcsolatos bizottság munkája például, illetve a határokon átnyúló adatmozgásokat is vizsgálnak, és az internet irányítását. Azt gondolom ezzel sikerült összefoglalni. Igen, nagyra becsülöm, hogy megtette ezt az összefoglalót. Proli, Borifai, Birgit és Ján van-e még más valaki? Köszönöm a türelmet, és köszönöm a tolmácsoknak is, hogy kicsivel tovább maradnak. Boni úr! Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen a rövid bemutatókat is. Azt gondolom, hogy egy ilyen egyezmény egy rendkívül fontos eszköz, egy jogszabály, és emlékezzünk a kohézióra, hogy mennyire fontos a kohézió az Európai Unió részéről és az egyezmény részéről másrészt, hiszen a nem EU tagok számára is fontos egy ilyen egyezmény. Nagyon fontos hivatkozási pontként szolgál ez. Két kérdésem van. Az első kérdésem az, hogy van egy kötelezettség, hogy minden nemű biztonsági jogsértést is figyelemmel kísérjenek. Befe- el tudnám mondani, hogy mi a logikája ennek az adatvédelem szempontjából nagyon rossz lenne, hogyha a jogsértések túllépnek bizonyos határokat. Aztán a második az a Google ügyet például elfelejtették, amikor megbeszéltük az Európa Tanácsban, hogyan tudunk egyesült elérni a szólásszabadság és a felejtés joga között. Köszönöm szépen. Nagyon érdekes kérdések szerintem. Majd a végén egyben válaszolnak. Bonifaj úr, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, elnök úr, hogy a bemutatót. Az én kérdésem az explicit hozzájárulásra vonatkozik, ugyanis a 108-as 108-as egyezmény szerint csak akkor kerül sor kezelésre, hogyha szabadon, szabad akaratából és informált módon hozzájárulását adja az érintett személy. Tehát nagyon fontos, hogy a lehető legszigorúban értelmezzük ezt az beleegyezést, mint ahogy ez az Európai Uniós jogi keretben is szerepel az adatvédelemmel kapcsolatban. Egy másik kérdés, az egyezmény felvizsgálatának tervezetében egyre több olyan feltétel van, vagy részlet van, amely a beleegyezés nélkül is lehetővé teszi az adatok feldolgozását vagy kezelését. Ez nem teszi -e lehetővé, mert nem nyitja meg az ajtót a visszaélések előtt, és az személyes adatok nagyobb szintű kezelését nem teszi lehetővé. Köszönöm, Birgit. Okay, um, Jan. Jan, parancsolj. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, Walter úr. Köszönöm, Koásznyi asszony, a prezentációkat. Egy észrevételem lenne, talán egy ponton majd a bizottságot is be kéne vonni ebbe a folyamatba, hiszen ők a mi nevünkben tárgyalnak, tehát jó lenne, hogyha ők is beszámolnának arról, hogy hogyan is állnak a tárgyalások. Boni úr megjegyzésével egyetértek, a 108-as egyezmény szerepéről az ön egyezményé, az ön megállapításával is, és fontosnak tartom azt, hogy népszerűsítsük valahogyan ezt, a, ezt az egyezményt, tehát jobban meg kéne ezt ismerni, ezt megpróbáljuk majd elérni. Az új EU-s adatvételmi keretnek én vagyok a jelentés tevője, és a 2012-es szövegre vonatkozóan nagyon koherens a megközelítés, remélem ez így marad. Ezt majd elfogadjuk, hogyha megérett rá a helyzet. Kicsit bonyolult lenne, hogyha azok, akik hatással szeretnének lenni az EU adatvédelmi keretére. Az egyezményből egyéb gondolatokat vennének elő, és aztán ezt majd a parlament követni. Hát így nehéz lenne ezt megoldani, kicsit le, lelassítaná a dolgot. Nyilván nekünk az lenne a, az előnyös, hogyha nagy változások már nem lennének, ami általunk tárgyal a dokumentumban. Egyébként pedig fontosnak tartom azt, hogy többen megismerjék ezt az egyezményt, hogyha minél több állam ezt elfogadná, minél többen részt vennének ebben a keretben, megpróbáljuk itt megtenni a feladatunkat. Köszönöm. Igen, nagyon jó, hogy pont Ján kapott utoljára szót, hiszen a, ő a jelentéstevője az imént említett témának. Walter úr, kérem, válaszoljon ezekre a kérdésekre, és zárja le ezt a témát és aztán Szofit is erre kérném majd. Köszönöm. Ami az adatok megsértését illeti, igen, Strasbourgban volt erről vita, e, és a vita során azon a véleményen voltunk, nem szabad túlságosan nagy elvárásokat támasztani, e, és minden e, adatmegsértést mindenképpen felvetni. Azokra az azokra a megsértésekre szeretnénk koncentrálni, amelyek az alapjogokat, az alapszabadságokat is érintik. Emellett a bejelentést az adatvédelmi hatóságok felé kell megtenni. Az adatvédelmi hatóságnak lehetősége kell, hogy legyen, hogy az felelős személyt, az adatfeldolgozásért felelős személy tájékoztassa az érintett szemét. Ami az feledéshez való jogot illeti, ezt a kérdést is nyilván megvizsgáltuk. Először is úgy gondoltuk, hogy ezt nem kell külön említeni, mert úgy értékeltük, hogy vannak egyéb rendelkezések, például az adatok megőrzésének a az időtartama, az adatok törlése, az, az adatok megtartásával való e, e, ellen, ennek az ellenzése, ezek mind kimerítik a, a feledéshez való jogot, és az, a bírósági döntése google el kapcsolatban is végül is ugyanazt az értéme, értelmezést adta. Ami az véleménynyilvántás szabadságát illeti, ez persze természetesen kell, érvényes kell, hogy legyen, Tehát az egyezmény egyes rendelkezései alól kivételt lehet alkalmazni olyan esetben, hogyha az nyilvánítás szabadsága veszélybe kerül. Az Európai Bíróság joggyakorlata meghatározott bizonyos feltételeket, kritériumokat, amelyeket alkalmazni kell. Aztán ami az beleegyezést illeti, ezt a kérdést még nem, ezzel még nem foglalkoztunk, vagy ezt még nem zártuk le, ez az egyik nyitott kérdés, ezzel kapcsolatban még várjuk a véleményeket. Jelenleg a szöveg azt mondja ki, hogy vagy explicit beleegyezésre, vagy öm, öm, olyan beleegyezésre van szükség, amely kétséget nem vet fel. De persze ezt még véglegesíteni kell, még ezt a megfogalmazást az elkövetkezendő ülés alatt. Aztán Persze vannak bizonyos veszélyek, hogy felpuhítják ezt az egyezményt, de ez az egyezmény általánosabban fogalmaz, hiszen egy egyezmény, egy általános egyezmény. Két nagyon fontos cél van itt, vagy két pont van itt, egyrészt a beleegyezés, a másik pedig a, a törvény, amely előírja a legitimitás megvalósulását. Az európai irányelv 7-es 8-as cikke is erre vonatkozik például, de van egyéb más legitimációs ok. Végül pedig hadd mondjam el, hogy Sophie, az Sophie által elmondottakat én is támogatom Igyekeztünk ma ezt az egyezményt egy kicsit reklámozni az Európa Tanácson kívül is, támogatást szerezni emellett, más országokat, államokat is emellé állítani. Manapság nem egyszerű, olyan ország, tagokkal megegyezni, amelyek az Európa Tanácsnak nem tagjai, de az szeretnénk velük együttműködni, vagy együtt kell velük működnünk a szájberkriminalitás elleni harcban, és hát ehhez szükséges az egyezmény betartása is. Köszönöm szépen, Walter úr, és megadom a szót Vászli asszonynak. Köszönöm. Nem fogok részletesen válaszolni az összes kérdésre. Egy dologra térek ki, az Európa Tanácsnál a 108-as egyezmény és a 110-es egyezmény, tehát a szólásszabadság és a személyes adatok védelme közötti egyensúly már évek óta vitatott kérdés. Egy kritériumrendszer dolgoztunk ki, ez sokszor hasznos lehet, nem mindig, de például a közéleti személyiség definíciójánál, tehát a Strasbourg, de Strasbourg mindent megtesz azért, hogy az EU is csatlakozzon ehhez az egyezményhez. Köszönöm. Elnök, hát ez nagyon velős volt, köszönjük szépen. Valóban nagyon fontos a 108-as egyezmény, illetve örülünk annak, hogy ilyen szoros kapcsolatot áll, áll, ápolhatunk a tanácssal, az Európa tanácssal, és köszönjük a kollégákat, hogy itt maradtak az ülés végéig, köszönjük a látogatóinknak is, vendégeinknek is, Válder úrnak és Kvezni asszonynak, három órakor találkozunk. Köszönjük. Thank you very much. I'm sorry to rush, but it was, uh, nevertheless, it was a very good meeting, very good project.